bitte nehmen... Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Ich heiße alle herzlich Mindenkit szeretettel üdvözlök a 2011. évben tartandó első ülésünkön és ezen alkalommal mindenkinek jó, egészséges és sikeres új évet kívánok, és hogyha ezt kívánom mindenkinek, akkor természetesen mindannyian tudjuk, hogy csak közösen lehetünk sikeresek. Éppen ezért ezen kell majd most dolgoznunk. Rögtön rá is térnénk a napirendre, ugyanis ma az a tervünk, hogy a jövőbeni agrárpolitikáról, illetve annak kialakításáról beszéljünk az a szerencsés megtiszteltetés ért minket, hogy Csolos biztos úr jelen van körünkben, és hajlandónak mutatkozott a velünk folytatandó vitára, és arra, hogy beszámoljon a bizottság terveiről az agrárpolitika reformja terén. Ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy a biztos ideje sajnos korlátozott, nem lehet a bizottsági ülésen végig. Itt éppen ezért szeretnék mindenkit arra kérni, hogy a négyes és hármas napirendi pont cseréjéhez járuljon hozzá. Sajnos nem jut eszembe a <laughs> német szó erre, tehát a cseréljük meg a két napirendi pontot, a hármasat és négyeset. Remélem ezzel egyetértenek van számtalan dolog, amit szeretnék önökkel eh, közölni, de ezt adott esetben azután is megtehetjük, miután vitát folytattunk a biztossal. Tehát most akkor a négyes napirendi pontra, mint első napirendi pontra térnénk át, eh, ami pedig a jegyzőkönyveket illeti, eh, hogyha senki nem emel kifogást ellenük, akkor eh, a eh, szövegtervezet szerint elfogadjuk azokat. Nos, a napirendi, negyedik napirendi pontot illetően itt a jövőbeni agrárpolitikáról, a 2013 utáni agrárpolitikáról van szó. 2013-ig eh, ez a kérdés már szabályozva van, tehát arról kell most elgondolkodnunk, hogy hogyan szeretnénk a jelenlegi szabályozást megváltoztatni. A sorrend pedig, eh, ahogy a gondolatainkat most eh, közzétesszük, nyilvánvalóan itt egy megfelelő munkamódszert kell választanunk. Először is eh, Salvador 5 perces bevezetőt tart, aztán 10 percben a biztos fog beszámolni a bizottság álláspontjáról, és lehetőség szerint válaszolni fog a írásban hozzá benyújtott kérdésekre. Ezt követően a frakciók szónokai következnek. Ezek nem feltétlen a koordinátorok. Néhányan jelezték már, hogy szeretnék a szónok szemét megváltoztatni, tehát nem a koordinátor fog felszólalni, hanem a frakciók nevében valaki más. Legfeljebb 5 percben. Hogyha rövidebb időkeret is elég, az csodálatos. És a mezőgazdasági bizottság elnökét is itt köszönthetjük a körünkben, üdvözöljük. Ő is még egyszer e, világosá fogja tenni a mezőgazdasági bizottság álláspontját a frakciók szónokainak hozzászólása után. Ezt követően pedig az első válaszadási körre kerül sor a bizottság részéről, és utána kaphat teret a vita a kollégák részvételével. Eh, a vitára már az első hozzászólónk is megvan. Daniela fog majd akkor elsőként hozzászólni a vitához. Tehát most akkor kezdjük a munkát. Salvador, kérlek téged, hogy tarts meg a bevezetődet. Gracias, buenos días, eh, presidenta, colegas, eh, comisario. Jó reggelt kívánok! és szép jó napot kívánok elnökünknek, csaloszbiztosunknak, és a kollégáknak. Nem tudom, hogy ki van itt, még a teremben. Jó, megtaláltam, itt van mellettem. Ahogy a koordinátorok ülésén tegnap ezt megvitattuk, az elképzelés az volt, hogy a szakértők véleményét hallgassuk meg azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a kappal, az elkövetkezendő pénzügyi időszakban. Célom pedig az, hogy felvessek számos kérdést, és aztán majd meghallgatjuk a kollégákat. Korábban már a biztostól is hallottuk ezt a kérdést, szeretném megköszönni, hogy eljött hozzánk. Úgy gondolom, hogy akárcsak nagyon sok tagállam nekünk is jó, erős kapra van szükségünk, hiszen ez volt az eredete a bizottsági anyagnak, amely a kap reformjáról szólt. Eh, a kap finanszírozásának szükségessége gyakorlatilag megfelel azoknak a nyilatkozatoknak, amelyeket hallottunk például több tagállamtól is, amelyek amellett tették le a voksot, hogy csökkentsük a támogatásokat. Úgyhogy az első kérdésünk az a biztoshoz, hogy mi a véleménye a költségvetés volumenéről? A kap 2013-tól milyen költségvetéssel rendelkezzen? Ön szerint a jelenlegi költségvetés rendelkezik-e elegendő pénzügyi forrásokkal? Hiszen voltak olyan tagállamok, amelyek a kap kiadásokat csökkenteni kívánták. Mi a véleménye erről a jövőt illetően? És aztán természetesen, ami a kap finanszírozási modelljét illeti, amelynek a közvetlen kifizetések vonatkozásában az első pillér áll rendelkezésre, a társfinanszírozás a másodikban. Tehát ezen kérdésre válaszolva, ön szerint a költségek közösségesítése hatékonyabb lesz-e, illetve ön szerint jobb lenne-e a társfinanszírozást az első pillérbe helyezni? Aztán van egy másik aggályokra okot adó terület, legalábbis ami engem illet, a kap költségvetési volumenén túl, nevezetesen, hogy a kap hogyan viszonyul a pénzügyi tervekhez. Kedves kollégák, voltak már opciók, amelyeket elképzeltünk, igen, egyszerű struktúráktól összetettekig. A kapot ugyanis a 2020-as stratégiához kell közelítenünk. Tudnunk kell, hogy a kap független kategória marad-e, vagy pedig fel lehet majd osztani a különböző célpontok között a növekedést illetően, főleg a fenntartható növekedésre gondolok itt. Tehát legyen ez így, vagy pedig maradjon tovább is külön kategória a mezőgazdaság. Aztán ott van a vidékfejlesztési alap. Van egy olyan tendencia, amelynek értelmében a különböző alapok a kohéziós politikához csatlakoznának. Ide tartozna a vidékfejlesztési ö, kérdés is. Ö, na most korábban is így volt ez már. Megvan ennek a jó, illetve rossz oldala is, úgyhogy szeretnénk hallani az ön véleményét erről. Nos, rövid bevezetőmben ennyit szerettem volna elmenni, elmondani, remélem a kollégák majd kiegészítik mindezt. Köszönöm. Dank, vielen Dank. Köszönöm szépen, Salvatore. Nagyon precíz és szép rövid bevezető volt, éppen ezért szeretném megkérni biztos uratot tartsa meg bevezetőjét, erre 10 percet kap. Kérem, öné a szó. Merci, euh, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is boldog új évet kívánok önöknek, tele jó elképzelésekkel Európa számára, ezzel kapcsolatban semmi kétségem. Másrészt a bizottság is megpróbált jó elképzeléseket megfogalmazni. A tavalyi év végén egy kommunikáció született meg a KAP reformjáról már is rátérnék erre a témára, hiszen a kommunikáció célja az volt, hogy a kapot előkészítse a 2020-as stratégiára. Ez azt jelenti, hogy egyrészt figyelembe veszük a szerződésben foglaltakat, illetve azokat a célokat, amelyeket az Európai Unió a kapnak szán ennek keretén belül, de ugyanakkor az elkövetkezendő évek során az elvárásoknak is meg kell felelnünk a az állampolgárok részéről is, főleg olyan ágazati válaszokkal, amelyekre képes. Három cél lenne. Először is az élelmiszerbiztonság, mennyiség, minőség, biztonság és különbözőség vonatkozásában, és láthatok a sajtóban az elmúlt napokban azt is, hogy az élelmiszerbiztonság nem mindig valósul meg. Még olyan területeken sem a világban, mint Európa. Aztán a második nagyon fontos cél, ami egyre fontosabb az európai mezőgazdaságban, a különböző mezőgazdasági eszközök kezelése. Ez gazdasági szempontból is nagyon fontos. A különböző források kezelése nyilván gazdasági szempontból is fontos a mezőgazdaságban, de nem csak emiatt, hanem a környezetvédelem szempontjából is, hogy fenntarthassuk a többféleséget, a vizek minőségét, a környezetet, úgyhogy emlékeztetnék arra is, hogy a mezőgazdaság az erdészettel együtt, mert azt is támogatnunk kell, több mint két harmadát teszi ki az európai területnek. Aztán van egy harmadik nagyon fontos cél a 27 Európája számára, nevezetesen az a szerep, amelyet a mezőgazdaság felvállal az európai vidéki területek egyensúlyát területén. Ennek a kohéziója ö, elsősorban a kapon keresztül valósul meg. Úgyhogy szerintem a továbbiakban is ezt a célt kell képviselnie, főleg azért, mert egyre aktuálisabbá válik ez a téma Európában. Javaslatainkban gondoltunk ezen kívül még arra is, hogy hangsúlyozzuk a kap többletértéket képvisel Európában, mert a kap az Európai Unió szakpolitikái közül a legrégebbi, a leginkább közösségesített, amelyet már többször reformáltak az elmúlt időkben, gazdasági, de területi kihívásokkal is szembe kell nézni. Tehát amikor a nagy piacról beszélünk, a területkezelésről az EU-n belül egyértelmű, hogy közösségi szinten sokkal hatékonyabb így eljárni, mint hogyha 27 különböző nemzeti politikát alakítanánk ki. A reformot tehát ezen kihívások szem előtt tartásával fogalmaztuk meg, környezetvédelmi területi szempontokat figyelembe véve, és a 2020-as stratégiába is bevettük. Ahogy már említettem, a kap azon célokon túl, amelyeket a szerződés fogalmaz meg, a 2020-as stratégiában is megtaláljuk, hiszen a fenntartható növekedés csak akkor érhető el, hogyha jól kezeljük az egész európai területet. A vidéken csak akkor érhetünk el olyan növekedést, amilyet szeretnénk, hogy ha figyelembe veszük nem csak a mezőgazdasági tevékenységeket, hanem azokat is, amelyek attól függenek. Ezen kívül intelligens növekedésre van szükség az agro, agrár, élelmiszeripari ágazatban, hiszen az európai iparágban a lehető legmagasabb százalékos értéket képviseli, úgyhogy a modernizáció, a versenyképesség rendkívül fontos ezen a területen, hiszen ezek nélkül nem tudjuk megvalósítani elképzeléseinket. Igen, erős ez az ágazat, hiszen a nyersanyagok előállítását hatékonyan támogatjuk. Bevezetőmben válaszolni szeretnék Gariga úr kérdésére is. On a, on a prévu de, des objectifs ambitieux pour... Igen ambiciózus céljaink voltak ezen politikát illetően, úgyhogy úgy gondolom, hogy a költségvetésnek arányosan alkalmazkodni kell a célokhoz is. Hiszen a, a bővítésre gyakorlatilag ugyanazon kap költségvetéssel került sor az elmúlt évek során, többet várunk el a gazdáktól, és úgy gondolom, hogy a költségvetéstől függ az is, hogy milyen eredményt tudunk elérni. Ennyit szeretnék válaszként elmondani, de nyilván a konkrétabb válasz majd a bizottság részéről a pénzügyi tervben születik meg. Nyilván tudatában vagyunk annak, hogy nehéz a gazdasági helyzet, úgyhogy nagyon hatékonyan kell felhasználnunk a költségvetési eszközöket, de úgy gondolom, hogy a kap már is hatékonyan alkalmazza a költségvetést. Egyrészt hagyományos történelmi célokkal, illetve olyan célokkal is, amelyeket 2020-ra állapít meg. Azt is el szeretném mondani, hogy a kap költségvetésének csökkentése azt jelenti, hogy céljaink is ilyen arányban csökkennek, mert a gazdáktól többet várunk el, a gazdasági aspektusokon túl kevesebb támogatással. Az európai gazdák a nemzetközi piacon óriási versennyel kell, hogy szembenézzenek. És tudjuk, hogy többet várunk el tőlük, mint más gazdáktól az egész világon. Úgyhogy mindezen célok tudatában egyértelműen kell fogalmaznunk. Ha azt akarjuk, hogy tudjunk, hogy legyen mit ennünk Európában, közösségi szinten is vállal, fel kell ezt vállalnunk. Ami a kap közösségesítését illeti. Hogy említettem, ez a leginkább integrált szakpolitikánk a jelenlegi struktúra értelmében két pilléren támaszkodik. Az egyik a közvetlen támogatás a gazdák jövedelmét illetően. Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy eléggé átlagos itt a jövedelem a közösségi átlagjövedelemhez képest, Úgyhogy a közös piacon a gazdáktól nagyon sok mindent várunk el. Az első pillért ezért száz százalékban európai szinten finanszírozunk. Aztán ott van a második pillér, ami a területi ö, aspektusokra támaszkodik, a sajátosságokra az egyes területeken, úgyhogy ezt is finanszírozni kell. Úgy gondolom, hogy ha társfinanszírozásról beszélünk az első pilléren belül, jogi szempontból talán rá lehet kényszeríteni a tagállamokra azt, hogy tegyék ezt, hiszen ebben az esetben különbségek alakulhatnak ki a támogatás szintjén a gazdák között. Úgyhogy úgy gondolom, hogy amikor 100%-ban az első pillérben közösségi szinten finanszírozunk, és a második pillérben társfinanszározásra kerül sor, mert a különböző területi elvárásokat veszük figyelembe, működőképes. Nos, mi a helyzet a költségvetéssel? Nyilván több mindent meg kell itt vizsgálnunk, a bizottság is ezt teszi, majd a költségvetés témában is felvetődik ez a kérdés, de el kell mondanom, hogy a kap történelmi jellegű szakpolitika, de ugyanakkor a 2020-as stratégiában is benne van. Ennek vannak olyan célkitűzései is, amelyek ugyan túlmutatnak a 2020-as stratégián, de nagyon sok eleme megtalálható benne. Ami a vidékfejlesztési alapot illeti, és ezzel szeretném zárni hozzászámlásomat, a bizottságon belül már Hán biztossal tárgyaltam, és mindketten úgy gondoljuk, hogy a legjobb megoldás az lenne, hogyha a vidékfejlesztési politikát külön választanánk a kohéziós politikától, külön szabályozókkal, külön konkrét célokkal, de valamilyen közösségi stratégiai módszer segítségével nagyobb koordinációt kellene létrehozni a kettő között. Nagyobb koherenciát teremteni a különböző eszközök felhasználása terén, amelyek egymást kiegészítik. Úgy gondolom, hogy ezen az úton kell majd járnunk. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Nagyon pontosan betartotta a 10 perces időkeretet. Most akkor áttérnénk a frakciók szónokainak hozzászólásaival. Alberdes a néppárti frakció nevében szól hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, elsőként én is szeretnék boldog új évet kívánni mindenkinek, és remélem, hogy jó döntéseket fogunk hozni, különösen ami az agrárpolitikát illeti. A néppárti frakció nevében néhány kérdést szeretnék feltenni a biztosnak, amelyek talán nem túl részlet, részletesek, illetőleg nem került még róluk részletesen szó. Első kérdés, a jövőben milyen pénzügyi források állnak rendelkezésre az európai agrárpolitika számára. Jelenleg viták folynak, bizonyos képviselők azt mondják, hogy 85% lesz ez, más kevesebbről beszél, vagy esetleg 90-ről. Tehát az európai költségvetésen belül mennyi pénzeszköz fog rendelkezésre állni, és ezzel kapcsolatban egy fontos kérdés az is, hogy milyen pénzügyi tervezési időszakról beszélünk, hétről, tízről, tíz évről, hét évről, esetleg egy köztes öt év utáni értékeléssel. Tehát a döntő kérdés az lesz, hogy a tervezési biztonság az eh, mennyi időre biztosítható. Arról szólt már, hogy most 27 tagállamra növekedett az Európai Unió, és az új tagállamokat is finanszíroznunk kell. Agrárpolitikus Ként tudom, hogy rendkívül különbözőek lehetnek eh, a helyzetek a különböző tagállamokban, éppen ezért meg kell a reform keretében próbálnunk, hogy igazságosan kiegyenlítsük eh, a felső eh, hektár kifizetési részben lévő tagállamok és az alsó részben lévő tagállamok közötti különbségeket. Szólt az élelmiszerbiztonság témájáról is. Ezzel kapcsolatban is voltak már eszmecserék. A jövőben nagyon figyelnünk kell arra, hogy itt fél milliárd emberről kell az ellátási biztonságot garantálnunk. Beszéltünk a cukoriparról, például a cukor esetében az a helyzet Európában idén, hogy ellátási nehézségek lesznek. Hat évvel ezelőtt a cukorpiac reformjáról beszéltünk, akkor voltak olyan megjegyzések, amelyek azt mondták, hogy az európai cukorrépa termesztésre nincsen már szükség, mert nagyon sok lehet a behozatal Európába. Azonban most azt kell látnunk, hogy olyan reform indult, ami ahhoz vezetett, hogy alig van már cukorépa termelés Európában. Az európai termelőknek abban a helyzetben kell tehát lenniük, hogy a fél milliárd európai lakos számára jövőben is garantálják az ellátás biztonságát. A néppárt nevében azt tudnánk támogatni, hogy olyan vitákat folytassunk, amelyekben szó van arról, hogy akkora legyen a mezőgazdaság részarány az európai költségvetésben, amekkora a súlya Európában. Igaz, hogy teljesen közösségi vételt politikáról van szó, de a képzési politika, a szociális politika, a kutatási politika, ezek is Brüsszelen keresztül folynak, nem csak az agrárpolitika. És nyilván ezeket is figyelembe kell venni. Ugyanakkor akkor az agrárpolitika az egyesen teljesen közösségivé tett politika. Éppen ezért fontos, hogy nagy részaránya legyen. A néppárt nevében támogatni fogjuk ezt. Köszönöm szépen. Elnök, azt szeretném betartani az időkeretemet. Az lenne fontos, hogy sikerüljön egy olyan rendszert kialakítanunk, amely Európán belül biztosítja, hogy a mezőgazdasági termelők azonos versenyfeltételek mellett működhessenek a közös, az egységes piacon, eh, a 27 tagállamokban. Azt gondolom biztos úr, hogy azt a kérdést is ezzel kapcsolatban föl kell tenni, hogy mik az ön elképzelései, eh, hogy hogyan tudjuk megvédeni eh, ezt a belső piacot, adott esetben a nemzeti törekvésekkel szemben, itt is figyelembe véve az ellátás biztonságának szempontját. A következő hónapokban aggodalmam szerint meg fogjuk élni, hogy meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy milyen intézkedéseket tudunk tenni annak érdekébe, hogy az agrár termékekkel spekulálók tevékenységét megakadályozzuk. Aztán számtalan pont van még, de szeretném betartani az időkeretet, úgyhogy egyelőre ezzel szeretném befejezni hozzászólásomat. Elnök, köszönöm szépen. A következő hozzászóló a szocialista frakció nevében Stefan de Falk. Köszönöm, elnök asszony. Először is. Milyen célokat kell megvédenünk, amikor a kapról van szó? Az első az élelmiszerbiztonság kérdése. És azok a válságok, amelyekkel szembe kell ma néznünk, azt jelentik, hogy meg kell tartanunk egy olyan kapot, ami az egész európai kontinensre biztosítja az élelmiszerbiztonságot, és hozzájárul az egész bolygó élelmiszerbiztonságához. Ez az első dolog. A másodikat már említette a biztos úr is. Felvetődik a környezetvédelmi aspektus is. Ezzel foglalkozni kell a kap keretén belül, és egyébként a 2020-as célok között is megtaláljuk. Ez a második cél. A harmadik az, hogy az európai mezőgazdaság olyan mezőgazdaság, amely sokszínűséget biztosít. Legyen az a hegyvidékeken, vagy a nagy síkvidéki ö, gazdaságokban. Meg kell ezeket őriznünk. Az európai gazdák számára, és fenn kell tartanunk a helyet a mezőgazdaság számára az európai térségben. Negyed sorban. Európának választania kell, hogy legyen olyan kap, legyen olyan élelmiszeripar, amely minőségi termékeket állít elő. Ez alapvetően fontos stratégiánkban, és a világban betöltött szerepünk szempontjából. Számunkra, szocialisták számára ezek azok a célok, amelyeket ki kell tűznünk magunk elé, mégpedig egy olyan ö, kérdéssel kiegészítve, amely a válságból adódik, a foglalkoztatottság kérdésével. Hiszen a mezőgazdaság az élelmiszeriparral együtt az első munkaadó terület, és ez nem elhanyagolható szempont a vita során. Itt most megpróbálnék a kérdésre válaszolni a következőkben. Tehát a következmények, amelyeket ez jelent, gyakorlatilag azt jelentik, hogy hogyha drasztikusan akarják csökkenteni a kap költségvetését, ez büntetlenül nem fog ö, ö, be, bekövetkezni. Erre Kariga úr is emlékeztetett. Hiszen meg akarjuk védeni a költségvetést nem azért, mert úgy akarjuk hagyni, amilyen, azt tudjuk viszont, hogy mit nem akarunk, nem akarjuk csökkenteni a kap költségvetését, mégpedig drasztikusan. Ez az első dolog, hiszen szükségünk van a költségvetésre a már általan említett okoknál fogva. A második dolog az társfinanszírozás. Úgy gondoljuk, hogy olyan társfinanszírozási szintet értünk már el, amit nem szabad növelni. Ha csak nem államosítjuk újra a kapot, ami viszont nagyon sok kockázatot rejt. Mégpedig igen egyszerű oknál fogva. Európa, hiszen már is hajlik erre, általános ö, versenybe lépett országonként. Meg kellene őriznünk az európai együttműködés eszméjét, és a kap ennek része. Tehát meg kell védenünk a kapot európai szinten, és el kell kerülnünk, mert nem értünk egyet azzal, hogy a társfinanszírozás részét növeljük. Harmadsorban, ami a következményeket illeti. Magától értetődik, és ezt már említettem korábban is, hogy a, az európai mezőgazdaság világban betöltött szerepéhez stratégiára van szükség, nem csak a termelés, hanem az előállított termékek minősége szempontjából is. Ö, mégpedig európai szinten. Ehhez szükség van arra, hogy egyértelmű legyen a célunk, amikor a WTO-val tárgyalunk. Európai szinten kell megvédenünk természetesen mindazt, ami a nyomon követhetőségre, illetve az európai termékek minőségére vonatkozik. Tudjuk, hogy vannak válságok bizonyos országokban, amelyek nem igazán voltak eléggé éberek. Végül pedig azt szeretném még elmondani, hogy a környezetvédelmi célok keretén belül szükség van arra, hogy a kapnak olyan célja is legyen, amely az első és a második pillért is magába foglalja. A kap egyszerűsítése keretén belül a jelenlegi helyzetben tudjuk, hogy keveredés van az első és a második pillér között. Pontosítani kell még ezt az elképzelést, hogy mi a helyzet az első pillérben, be, ö, tisztázni kell, hogy mi a helyzet a második ö, és az első pillér között. Úgyhogy jó célokat, jó intézkedéseket kell hoznunk. Nos, röviden ennyit szerettem volna elmondani az általunk képviselt körny- ö, mezőgazdasági célok vonatkozásában, amelynek természetesen költségvetési következménye is vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Stefan. Most pedig Karl Haklund fog az ALDE nevében hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék a kap gazdasági aspektusaival foglalkozni, ha megengedi, hiszen nálunk a súrban ez a legfontosabb. A bizottság érdekes dokumentumokkal látott el minket az elmúlt fél év során, melyek nem csak mezőgazdasági szempontból, az agri szempontjából, hanem a sor szempontjából is érdekesek a kap reform szempontjából. Ahogy önök is tudják, nagy a nyomás a költségvetésre. Ez a 2011-es költségvetési tárgyalások során is egyértelművé vált. És a tagállamok egyértelműen kiderült, aggódnak a kiadások miatt. Karácsony előtt, december 18-án kaptunk egy nagyon érdekes levelet, amely a bizottságnak szólt, ahol Franciaország, az Egyesült Királyság, Finnország, saját hazám miniszterelnökei többek között gyakorlatilag a költségvetés befagyasztására hívtak fel. Ez nagyon érdekes, hogyha megvizsgáljuk, hogy ki írta alá a levelet. Ugye ott vannak a rabat kérdései, az agrárreformok, kérdései. Nos, ennek tudatában ö, nyilvánvaló, hogy egyre nehezebb a helyzetünk. Ami engem illeti, ö, tudom, hogy vannak olyan taktikák, amelyek keretén belül egyes tagállamok a bizottságnak írnak, hogy jó tanácsal lássák el, de nagyjából ez azt jelenti, hogy elég nehéz előkészíteni a kap reformot, még nehezebb, mint ahogy gondoltam. Néppárti kollégám említette, hogy a közvetlen kifizetéseket felrebb módon kell elosztani az új tagállamok irányába, hiszen jó okunk van arra, hogy azt gondoljuk, hogy a jelenlegi ö, helyzetben nem igazán egyenlőek az esélyek. Ebben a levélben arról is van szó, hogy nagyon kemény a helyzet, a kap ö, miatt. Ezért érdekes lenne, hogyha a biztos úr erre is reflektálna. Ezen kívül azt is láttuk, hogy pontos és korlátozott kiadásokat kell meghatároznunk, és felrebb módon kell ezt elhatárolnunk. Néha úgy érzem, hogy talán erre van ö, lehetőség. Én azonban úgy gondolom, hogy nem növelhetjük a kapköltségvetéseket, ugyanakkor azonban ö, nyomás nehezedik ránk, hogy a másik irányba mozduljon el a kap. Nyilván jó lenne, ha a biztos úr erre is elmondaná a véleményét. Végezetül állnak asszony. Jó lenne az is, hogyha a 2020-as stratégiáról is szólna a biztos úr, illetve arról, hogy a bizottság ezt hogy látja. A kapreform szempontjából is fontos ez, hiszen a bizottság többször is hangsúlyozta azt, hogy ez fontos, de én legalábbis úgy tudom, hogy konkrétumokkal még nem igazán állt elő a végrehajtás módját illetően, úgyhogy jól lenne erről is hallanunk. Köszönöm. Vielen Dank! Köszönöm szépen. Most pedig az öldek nevében Bas Ekot. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos úr a rövid bevezetőt. A zöldek nevében el kell mondanom, hogy nekünk egy dolog nagyon fontos, egyetértve önnel biztos úr, igen, a jelenlegi kapon változtatni kell. És mi valami többet kérünk itt a saját gazdáinktól, ami azt jelenti, hogy nem mondhatjuk azt, hogy drasztikusan csökkentenünk kell a költségvetést, mert hogyha többet akarunk, akkor ahhoz több pénz kell ezen változtatáshoz. Ez pedig nagyon fontos kiinduló pont, mind a mellett. Ez akkor azt jelenti, hogy ha arról beszélünk, hogy ez a pénz európai szintű erős ö, agrárpolitikát ö, eredményez, akkor változtatásra van szükség. Nyilván a novemberi anyagban önök is beszéltek erről. Az első lehetőség az, hogy maradjon minden úgy, ahogy volt, tehát ez nem igazán komoly és megvalósítható megoldás. Mert ö, nyilván a kritikák ö, olyan kérdéseket vetettek fel, amelyekkel foglalkoznunk kell. Ezt a kollégáim is elmondták. Nagyon fontos a költségvetési aspektus. Meg kell magyaráznunk azt, hogy mit csinálunk a közpénzekkel a, a különböző közjavak előállítása során. Tehát ez volna az egyik legfontosabb dolog, úgyhogy az első megoldás nem elfogadható a zöldek részére. Aztán vannak további lehetőségek is. És persze felvetődnek különböző kérdések. Például a második megoldás esetén a közvetlen kifizetéseket zöldesíteni akarják, de hát ez még egyáltalán nem konkrét megoldási lehetőség számunkra, zöldek számára. Nagyon fontos az, hogy az élelmiszer minőségére koncentráljunk, ne pedig a mennyiségére, és tényleg fenntartható növekedést tudjunk -e elérni. Ez a 2020-as stratégiának is fontos része. A mezőgazdaság, az agrárium nagyon fontos szerepet vállal fel itt, és ezt középpontba kell helyeznünk, amikor a ö, közvetlen kifizetések ö, zöldesítéséről beszélünk. Gondolnunk kell itt a műtrágyára és minden más aspektusra. Tehát sokkal konkrétabb ö, megfogalmazásokat szeretnénk önöktől hallani ekkor. Aztán a kisgazdákat is említik illetve a számukra biztosított kifizetéseket a második megoldásban, de szeretnénk tudni, hogy konkrétan mit is gondolnak, mire is gondolnak itt. És mindig az a válasz, hogy modernizálásra. De hát ez mit jelent? Ez a régi jó iparosítást? Mint például az olyan országokban, mint az én hazámban, Hollandiában? Mert ez nem föltétlenül megoldás. Ez akkor azt jelenthetné, hogy a ö, kisgazdák jobban ö, tudnak ö, majd szembenézni az éghajlatváltozás ö, által ö, létrehozott kihívásokkal? Hát ezt az irányt támogatnák, de ha a modernizálás alatt további iparosításra gondolnak, ez nem megoldás számunkra. Ez nem modernizáció, ez a visszatérés a régi szép időkbe, ami már akkor se volt elfogadható. Aztán Fontos az is, hogy a kevésbé kedvezményes területek, kevésbé kedvezményezett területekkel mi a helyzet. A közvetlen kifizetések szempontjából ez is fontos számunkra. Nos, ennyit az első pillérről. Ami a második pillért illeti, ott a vidékfejlesztésről van természetesen szó. Mi úgy gondoljuk, hogy ez sokkal szorosabban kellene kötni a regionális ö, fejlődéshez. Ön is említette bevezetőjében, hogy jobban kellene koordinálni a vidékfejlesztést és a kohéziós alapokat. De ez mit jelent pontosan? A területi kohézió a fontos szerintünk. Ezeknek a régióknak kell előállítaniuk a megfelelő termékeket, és meg kell vizsgálnunk, hogy a vidékfejlesztés, a kohéziós alapok hogyan tudnak ehhez hozzájárulni. Ha így gondolják, akkor szerintünk is ez a helyes irány. Aztán az önök anyagában egy szó sincs arról, hogy az EU kapja a fejlődő országokra milyen hatással van. Pedig ez is nagyon fontos. Számunkra, zöldek számára a kapreform egyik legfontosabb része az, hogy a mi politikánk milyen hatással van a harmadik országokra, a fejlődő országokra. Ezt is figyelembe kell venni. És a dömpinget le kell állítani, az exporttámogatásokat be kell tiltani, ezek azok a kérdések. Amikor beleavatkozunk az ő gazdaságukba, ez 19. 20. századi hozzáállás, nem 21. századi. És ez azt is jelenti, hogy segítenünk kell a fejlődő országok gazdáinak, hogy ott hozzanak létre többletértéket, és ne exportálják alaptermékeiket ide Európába, és itt hozzák létre a hozzáadott értéket. Inkább ott, a saját hazájukban tegyék ezt már majdnem a végénél tartok, kedves kollega, hozzászólásomnak, és nagyon örülök, hogy ennyire érdekli az, amit mondok. Úgyhogy most az utolsó területre térnék át, de visszatérnék arra, amivel kezdtem. Tehát többet kérünk a gazdáktól, úgyhogy meg kell vizsgálnunk az ő helyzetüket. Hogy jobban megszervezhessék a munkájukat, hogy többet termelhessenek. És azt hiszem, hogy a, a kis kereskedőkre kell odafigyelnünk itt ebből a szempontból is jobban, mert mindig a kiskereskedők, a szupermarketek fenyegetik őket. Nagyon sokat várunk a gazdáktól, de ugyanakkor szerveződniük is kell, tudniuk kell szerveződni, hogy erőteljesebb mezőgazdaságot hozhassanak létre. Köszönöm, és átadom a szót kollégámnak. Richard. Köszönöm, Bász. Most pedig az ECR nevében Richardi a szó. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak a megjegyzéseiért. Az ECR nevében el szeretném mondani, hogy nyilvánvaló számunkra, a konzervatívok számára is, hogy az európai költségvetés mérete az elkövetkezendő pénzügyi terv vonatkozásában befagyasztásra kerül. Ugyanis nyilvánvalónak kell lennie annak, hogy mivel a teljes költekezés 42%-át teszi ki az agrárium, óriási versennyel kell, hogy szembenézzen. A mai világban ez azt jelenti, hogy az európai gazdaság válságba került. 23 millió embernek nincs munkája, úgyhogy óriási szükség van az új munkahelyekre, a gazdasági növekedésre és a versenyképesség létrehozására. És teljes mértékben igaz, hogy a bizottságnak legfontosabb prioritásként kell kezelni ezeket a kérdéseket. Ezért úgy kell gondolkodnunk, hogy a 2020-as stratégiát tartjuk szem előtt. A jó hír az agrárium számára az, hogy fontos a szerepe a 2020-as stratégián belül. Először is. Azért fontos, mert a gyorsan változó világban, ahol egyre nő a lakosság, egyre gazdagabb a lakosság, nagy szükség van arra, hogy javítsunk az élelmiszer előállításon. Az élelmiszerbiztonság nagyon fontos lesz a több éves pénzügyi terv végére, és az agrártermékek előállítása nagyon fontos lesz az Európai Unió számára. Másodszorban a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság fejlesztés célja az kell, hogy legyen, hogy azt állítsa elő, amit várnak tőle az emberek. És nagyon fontos, hogy szembenézzen az éghajlatváltozás problematikájával is. Végezetül pedig, mivel mindez nagy mértékben hozzájárul az európai gazdasághoz, mert munkahelyeket teremt, és növekedést hoz létre. A rossz hír azonban az, hogy a múltbeli eredmények ellenére az európai agrárium nem elég gyorsan fejlődik. Először is a jövedelmi szintek aggasztóan alacsonyak, ahogy ezt a biztos úr is elmondta, a átlag gazda, átlag jövedelme 50%-kal kevesebb, mint az átlag jövedelme bármely más munkavállalónak Európában. Úgyhogy messze nem önellátó és önfenntartó ágazat. Úgyhogy a másik dolog, igen, költséges ágazatról beszélünk, és így nagyon nehezen versenyhez világszerte egyre nagyobb a liberalizáció a világkereskedelemben, úgyhogy ezért is ez aggasztó. Aztán nagyon nagy a különbség a támogatások magas szintje, amelyeket a versenyképes és hatékony ágazatok kapnak, illetve azon alacsony támogatások között a, a az új tagállamok némelyikében, ahol ö, nem igazán nagy ö, méretű ö, a gazdaságok ö, száma és ez sajnos a csökkenő költségvetés tükrében nem igazán megoldás. Úgyhogy támogatni kell az agráriumot. Úgy gondolom, hogy a kap keretén belül és az egész EU bizottság szak, szakpolitikák keretén belül továbbra is nagy részét fogja elfoglalni az agrárium a költségvetésnek. De minőségi módon kell ezt elkölteni, többletértéket kell előteremteni, hogy megfelelő értéket kapjunk az elköltött pénzekért. Ezért a reformjavaslatokat illetően csalódott voltam. Szerintem nem volt eléggé ambíciózus a szakágazat számára sem. Nem igazán teremti meg a versenyképesség lehetőségét, és ezen nehéz időkben a bizottságnak sokkal többet kell tennie annak érdekében, hogy bebizonyítsa a közvélemény számára, hogy nem csak a reform a fontos, hanem rá kell mutatniuk arra is, hogy a gazdaságok támogatása sokkal több értéket teremt majd a pénz, befektetett pénz arányában, nem csak ugyanazt. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Hogyha körbenézek itt, akkor nem látok senkit a GUE képviseletében. De mégiscsak. Nos, akkor akkor mégiscsak van valaki, aki a GUE nevében 5 percben most megkaphatja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán jeleznünk kellett volna a részvételünket, de úgy tűnik, hogy a titkársághoz nem jutott el a hír nekünk is lenne hozzászólni valónk a bizottság előadásához. Köszönjük szépen beszámolóját. Nos, az Egyesült baloldal számára a szolidaritás kérdése a fontos Európában. Úgyhogy itt az EU-ban is világosá kell tennünk számunkra, hogy a mezőgazdaság egy egy normálisan működő piac, ahol támogatni kell néha a mezőgazdasági termelőket, ez pedig sajnos hiányzik a tagállamok és az EU közötti koordinációban. Egyet kell értenem abban a pontban a zöld kollégával, hogy a fejlődő országokkal is szolidaritást kell vállalnunk. Nem szabad ahhoz vezetni a kapnak a reform után, hogy támogatjuk a dömpinget az export támogatások útján, és ezáltal a fejlődő országok mezőgazdaságának fejlődését gyakorlatilag gátoljuk. Tehát ezek lennének a mi kiinduló pontjaink. Aztán mi lenne szerintünk a fontos cél az agráriumban? Azt gondoljuk, hogy már mostantól meg kell szüntetni azt az összevisszaságot, ami a kapban uralkodik. Az előttem szólókhoz szólókkal egyetértek abban, hogy a biztos hozzászólása nem volt teljesen világos abban a tekintetben, hogy milyen irányba haladunk tovább, mi lesz a kap orientációja. Vannak különböző célok, meg kell találni ezek között a megfelelő súlyozást. Terem, meg kell teremteni az egyensúlyot a piacon, hogy megfelelő jövedelemhez jussanak, a földet megművelék biztosítani kell a gyengébb tagállamokkal való szolidaritást, azokkal a tagállamokkal, ahol még nem olyan fejlett a mezőgazdaság, mint más tagállamokban. Egy további pont lenne, ami fontos szerintünk, az a fenntarthatóságnak, a megfelelő környezetvédelmi politikának a keresztülvitele az agráriumban illetőleg a belső piacon, és nyilvánvalóan támogatni kell az innovációt is a mezőgazdaságban. Egy rendkívüli lökést kell adni az innovációnak, főleg az élelmiszeriparban, hiszen ez Európában a következő évben egy fontos szektorrá fog válni. A mezőgazdasági alapot, illetően úgy gondolom, hogy itt megfelelő pénzeszközök lennének erre. Most meg kell néznünk a több éves pénzügyi kerettervet, és meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk ezeket a pénzügyi forrásokat megfelelő hatékonysággal elosztani az országok között egy olyan struktúrát kell kialakítanunk, amely összeköti a mezőgazdasági politikát a kohéziós politikával, és ennek keretében támogatni kell a kis mezőgazdasági termelőket, hiszen ők azok, akiknek leginkább szüksége van több szempontból is a segítségre. Egyrészt azt látjuk, hogy nagy, vannak nagy üzemek az európai mezőgazdaságban, a másik oldalon viszont a nagyon kis mezőgazdálkodók vannak nagy számban, a középméretű vállalkozások pedig egyre inkább fogynak ebből a szektorból. Éppen ezért azt gondolom, hogy a kohéziós politikában is abból kell kiindulni, hogy a jövőben a kistermelők fognak fontos szerepet játszani, őket kell támogatni. Egy következő pont, hogy meg vagyunk győződve arról is, hogy a jövőben is helyesbítéseket, korrekciókat kell végrehajtani egy harmadik pont pedig eh, az innováció támogatása. Itt meg kell, hogy fontoljuk, eh, hogy mely eh, pénzalapok felelősek Európában az innovációért. Nem szabad megpróbálkoznunk most a agrárpénzeszközöket innovációra is fordítani, vagy innovációra is allokálni ebből a pénzeszközöket hogyha meghallgatjuk a termelőket, akkor naponta panaszkodnak, hogy mennyi különböző eh, alap és pénzügyi forrás áll rendelkezésre, itt valami eh, tisztánlátást kellene biztosítani. És a következő pont a fenntartható fejlődés, a fenntarthatóság kérdése. A kis mezőgazdászok ezzel kapcsolatban nem mondtak még, illetve a kollégák nem mondtak ezzel kapcsolatban még sokat. Nyilvánvalóan a kis mezőgazdasági termelőüzemeknek is fontos szerepe van a tájvédelemben, a természetvédelemben és a környezetvédelemben. Hogyha végig gondoljuk most, hogy milyen szabályokat kell betartaniuk a kis mezőgazdászoknak, akkor azt kell, hogy látjuk, hogy ezek bonyolultak ezek a szabárok, és nem segítik a fenntartható fejlődést. Aztán vannak természetesen hátrányos helyzetek, amelyekre külön kell pénzt fordítani. Ami a lényeg, hogy megfelelően kialakított, tisztességes árakra van szükségünk, és végig kell gondolnunk, hogy a kis mezőgazdasági üzemeknek milyen szerepe van a fenntartható fejlődésben. András Szony, Szonyi a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nem akarom az elhangzottakat megismételni, frakcióm nem támogatja a kapot, és ez egyáltalán nem újság egyiküknek sem. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy Barózó úr, a bizottság elnöke gyakorta utalt a többletértékre, a szubszidiaritás és a szolidaritásra. Szeretném, hogyha a biztos úr kifejteni hogy a kap milyen többletértéket hozott létre az elmúlt tíz év során. Úgy gondolom, hogyha bizonyos szakpolitikán javítani akarunk, akkor mérnünk kell azt, hogy ő sikeres. És nem vagyok benne biztos, hogy a vitánk során konkrétan elemeztük azt, hogy mi volt sikeres a múlt során. Valamilyen hatékonysági tanulmány készült-e az elmúlt 10 vagy 20 év során? Ami az öt miniszterelnök levelét illeti, ez is felvet, felmerült a vita során. A biztos úrtól azt kérdezem, hogy milyen változtatásokat javasolna a kap számára, hogy hatékonyabb legyen, kevesebb pénzzel. Tehát mi, mik a konkrét változtatások? Végül, de nem utolsó sorban, mi a véleménye biztos úrnak a kezdvezményezettek listájáról, amely nyilvánosságra került, mely azt mutatja, hogy nyilvánvaló, hogy egyes kedvezményezetteknek nincs szükségük ezekre a támogatásokra. Köszönöm. Das war die Runde. Köszönöm szépen, ez volt a frakciók szónokainak eh, köze. Most pedig az illetékes bizottság elnöke fog szót kapni. Sí. Ringrazio la presidenza per l'opportunità di Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is szeretnék köszönetet mondani, hogy szót kaptam. Szeretném üdvözölni a biztost is, és röviden hozzászólni ehhez a témához. Már csak azért is, mert a frakciók már hozzászóltak, és világosan kifejtették álláspontjukat. Úgy gondolom, hogy a hangsúlyt arra kell helyezni, hogy a közös agrárpolitikára előirányzott pénzforrásokat hogyan kezeljük. Máshogy kell kezelni, mint a múltban a kap elmúlt 20 évben mutatott fejlődése, az azzal kapcsolatos megfontolások és a jövőbeni tervek ahhoz vezettek, hogy egy olyan politika alakult ki, amely szektorokon átívelő politika, és a teljes európai társadalom számára szól. Nagyon sok társadalmi, szociális és környezetvédelmi vonatkozása is van. A mezőgazdászok pedig azok, akiknek ezt végre kell hajtaniuk a napi tevékenységük folán. Figyelembe kell venniük a vízkészleteknek az állapotát, a klímaváltozást, tehát olyan eszközöket, forrá, erőforrásokat kell kezelniük, amelyek a közvagyon a közkincs részei. Olyan eszközöket, olyan értékeket, amelyeket megfelelő pénzügyi ráfordítással támogatnunk kell. Az 1992-ben indult reform ahhoz vezetett, hogy a pénzeszközök az agráriumban, az agrárpolitikában csökkentve lettek. Hogyha megnézzük a bővítési folyamatot, akkor azt is látjuk, hogy az új tervezés ahhoz fog vezetni majd, hogy nem sokára 29 tagállamra kell pénzt fordítanunk, tehát ma ennek a kihívásnak kell a pénzügyi eszközök további csorbítása nélkül megfelelnünk. a mezőgazdasági bizottság, és azt követően pedig a teljes parlament megerősítette azt az álláspontot, amikor a Schleyen jelentést nagy többséggel elfogadta, hogy Alberdes, és meg fogom ezt ismételni akkor, amikor Alberdes jelentését fogjuk kezelni, hogy, hogy egy olyan politika vízióját le kell küzdenünk, amely arra irányul csak, hogy a jövedelem szerzés területén támogassuk a mezőgazdásokat. Fontos, hogy figyelmet fordítsunk a polgáraink igényeire is, ellátási igényeire is, illetőleg biztosítsuk a fenntartható növekedést a 2020-as stratégia elfogadása keretében meg kell reformálnunk azt, ami valószínűleg a történelmi hagyományok szempontjából a legfontosabb, tehát a kapot. Ami pedig az élelmiszerbiztonság kérdését illeti, nos, ennek újra jelentősége van, különösen, eh, hogyha a jövőről beszélünk. Az elmúlt napokban, például Tunéziában és más országokban is rendkívüli tiltakozások voltak, és ez mutatja, hogy egy olyan időszakba léptünk be, ahol az élelmiszer eh, a rendelkezésre álló élelmiszer mennyisége szűkösé válik, tehát stratégiai, hosszú távú, eh, perspektívikus elképzelésekre van szükségünk ezen a területen, hogy ezáltal azt az új elégedetlenségre, illetőleg tiltakozásra okot adó körülményt megszüntessük. Az Európai Parlament által felvázolt mezőgazdasági vízióval sok minden nem egyeztethető össze azzal, amit mondott. Sok célt nem sikerült eddig elérni, amit az európaiak várnak. Van 14 millió mezőgazdász ma Európában, akik az európai területeknek több mint felét művelik meg, az a veszély fenyeget, hogy ez csökkenni fog ez a terület, azonban azt kell kialakítanunk, egy erősebb Európa, egy erősebb mezőgazdasági kompetenciával, ez azonban nem fog sikerülni, hogyha egyre nehezebb a versenyben a pénzügyi eszközökhöz való hozzájutás. Ez azt is jelenti, hogy több pénzeszköz kell tehát a mezőgazdaság támogatására fordítanunk. A parlamentként az a kötelezettségünk, hogy ehhez hozzájáruljunk, és koherens módon elősegítsük azt, ami itt elhangzott. A kap területén ez azt jelenti, hogy olyan intézkedésekre van szükségünk, eh, amelyek az új kihívásoknak megfelelnek. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Ez volt tehát az első hozzászólói kör. Biztos úr, most öné a lehetőség, hogy az első körben föltett kérdésekre megadja a választ, és aztán van egy hosszú lista 14 névvel, jelen állás szerint, akik hozzászólni szeretnének. Remélem, hogy a kedves kollégák, akik jelentkeztek, eh, és akik megkapják majd a szót, azok röviden fognak foglalkozni, hogy az ő kérdéseikre is eh, alkalma legyen a biztosnak válaszolni. De most eh, Csolos biztosnak adom meg elsőként a szót. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok a lehető legrövidebben, de ugyanakkor világosan és tömören válaszolni. Kezdeném a kap támogatása az elmúlt időszakok hatékonysága kérdésével kezdeni. Fel kell tenni a kérdést, hogy az európai a kap nélkül milyen költséget kellene, hogy felvállaljon, hogyha nincs élelmiszer és a források megfelelő kezelése. Könnyebb gondolkodni ezeken a kérdéseken, amikor tele van a kamránk, mert megvan a kap. Elég, hogyha sajtót olvassuk, és látjuk, hogy azonok, azokban az országokban, ahol nincs ilyen jellegű politika, milyen a helyzet. sajnos, amikor megszüntetik ezeket a támogatásokat, akkor merülnek fel ezek a kérdések, és ez már túl késő. Nos, 50 éve nem volt probléma az élelmiszerellátással, és több alkalommal próbáltuk alakítani ezt a politikát. Ott voltak a 60-as évek, amikor először elegendő élelmiszert kellett előállítani, aztán megint csak alkalmazkodott a kialakult helyzethez maga a kap, és nem lehet arra gondolni, hogy a gazdák vidéken maradnak, dolgoznak a földeken, és ugyanakkor meg nem biztosítjuk a, az agrártermelést. A gazdák nem reggel 8-13 óráig, majd 14 órától 17 óráig dolgoznak, úgyhogy Hát röviden így gondolom ezt a kérdést. Nyilván el lehet gondolkodni azon, hogy a kap nélkül hogyan lehet létrehozni az agrártermelést. De nyilván vannak területek, például a tengerparti területek, az igen jól termő területek, amelyeket esetleg meg lehetne tartani, és az összes többit pedig nem hasznosítani mezőgazdasági célral. Úgyhogy ez koncentrációját hozná létre az agrártermelésnek, de így túlságosan kihasználnánk a földet, nagyobbak lennének a gazdaságok, és azt hiszem, hogy egy idő után nem lenne elegendő minőségi termék, és a végén mennyiségi sem. Úgyhogy föl kell röviden vetni ezeket a problémákat is. Ami a konkrétabb kérdéseket illeti, nevezetesen, hogy a elkövetkezendő költségvetésben milyen százalékos értéket képviselnek a nehéz ezt meghatározni, amikor nem tudjuk azt, hogy az összességében hogyan fog kinézni már, mint a költségvetés. Én azonban úgy gondolom, hogy a közösségi költségvetés csökkentése az európai agrárium költségvetését összességében nem csökkentheti, mert a gazdák jövedelme, a közhasznú termékek előítására szükségessége szempontjából nagyon sok tagállam továbbra is fenn kívánja tartani a kapot. Ugye 39%-ról beszélnek, de az európai GDP kevesebb, mint 1%-áról beszélnek ugyanakkor. Tehát nem szabad összekeverni a közösségi, illetve a nemzeti költségvetéseket. Ha csökkentjük a közösségi költségvetést, kisebb a nyomás a nemzeti költségvetésekre, de ugyanakkor gyengülnek a különböző szakpolitikák. Nos, én elmondtam, hogy a kappal kapcsolatban mik a célok a jövőben. Ha csökken a költségvetés, a célokat is csökkenteni kell. De ugyanakkor reálisan kell gondolkodnunk. Nagyobb egyensúlyt kell létrehozni a tagállamok között. Igen, pontosan ezt javasoljuk olyan kritériumokkal, amelyek minden egyes tagállamra vonatkoznak, utalva a különböző történelmi jellegű támogatásokra is, ez benne van a javaslatunkban. De nyilván a teljes költségvetéstől függ majd ez az egyensúly is. Nem akarok itt részletekbe bocsátkozni, a kap helyzetét illetően a világpiacon, meg a spekulációkat illetően, ezzel majd külön foglalkozunk, nem csak a kap vonatkozásában, hanem általánosságban is fog foglalkozni ezzel az Európai Bizottság, és javaslatokat fog megfogalmazni. Nem akarok visszatérni a kap kudarcára, mert ez is felvetődött. Nem hiszem, hogy kudarcról beszélhetünk, hogyha folyamatosan ellátjuk a piacot. Talán arról beszélhetünk, hogy szükség van bizonyos módosításokra. Ez folyamatban van. Nyilván jobban kell elosztani a nagy gazdaságok, a kis gazdaságok közötti támogatások mértékét, ez nyilván felmerül, aztán az új és a régi tagállamoknak biztosított kifizetések közötti különbségeket, hogy ne két sebességű Európa jöjjön létre ebből a szempontból, illetve azokra az ösztönzőkről, amelyek azt biztosítják, hogy a gazdák versenyképesebbek legyenek. Nyilván ezekre a kérdésekre válaszolni kell, de szerintem nem beszélhetünk a kap kudarcáról azon okoknál fogva, amelyeket már eddig is felsoroltam. A 2020-as stratégiával való kapcsolat vonatkozásában konkrétabban el szeretném mondani, hogy a kapnak fenntartható növekedést kell biztosítania. Mert ugye ott van az agrár élelmiszeripar, ahol a beruházások támogatottságával a cél az, hogy a versenyképességet növeljük, de ugyanakkor a forrásokat fenntarthatóbb módon és jobban kezeljük itt. Ezzel. Ez pedig kap nélkül lehetetlen. Nem lehet a, a egyes területekre koncentrálni a termelést. Aztán inkluzív jelenlét, nincs más olyan politika, amely biztosítja a vidéki ö, lakosság jövedelmének fenntarthatóságát. Úgy, hogy továbbra is fenn kell tartanunk a jelenlegi helyzetet ebből a szempontból, hogy ezt a célt elérjük, ami az intelligens növekedést illeti. Itt azon beruházásokról van szó, amelyeknek célja a hatékonyabb felhasználása a forrásoknak, hogy az innovációt, a kutatások eredményét jobban belefoglalhassuk a mezőgazdasági termelésbe. Szorosan együttműködöm a kutatás és fejlesztési biztossal annak érdekében, hogy a kappal együtt a az agráriumban és az élelmiszeriparban a különböző eredményeket jobban felhasználhassuk, vonatkozik ez a természeti forrásokra is. Ami a kis gazdákat illeti, és a kedvezőtlen területeket, a közvetlen támogatásokat nem csak a jövedelmek vonatkozásában, hanem a közvetlen kifizetések vonatkozásában úgy kell felhasználni, hogy a gazdák gyakorlatukat úgy módosítsák az egész európai területen, hogy jobban kezelhessék a természeti forrásokat. Gyakorlatilag ez a fő cél, hogy a közvetlen kifizetések nem csak a jövedelmeket ö, biztosítsák, hanem támogassák ezt az alkalmazkodó készséget is. Nos, ami a modernizációt illeti, pontosan ez a cél. Egyszerűbben támogassuk a gazdákat, hogy a kis gazdákat is ösztönözzük a beruházásokra, de ugyanakkor támogassuk a közvetlen értékesítést, hogy közelebb kerüljön a termelő a fogyasztóhoz. Azt hiszem, hogy a kis gazdaságoknak itt óriási potenciális lehetőségeik vannak, ezt kell megragadnunk. Beleértve a termelői szervezeteket is, nyilván most született egy jogalkotói javaslat ebbe az irányba. Ashford úr több megjegyzést is tett a reformot illetően, hogy nincs elég vízió benne, nem elég struktúrált, nem igazán biztosítja a versenyképességet. Vissza fogok erre térni, hogy részletesebben megvitathassuk ezeket a kérdéseket, hogy rámutathassak arra, hogy igenis a reformnak van elképzelése a három célt, illetően a kap két pillérét illetően, hogy hogyan lehet integrálni a strukturális kérdéseket az új tagállamokban és a régi tagállamokban egyaránt, hogy ösztönözzük az innovációt, a versenyképességet. Szerintem nagyon sok olyan eleme van ennek a víziónak, amely nem csak versenyképességet biztosít a kapnak, hanem a természeti források kiegyensúlyozott kezelése a terület kiegyensúlyozott kezelése szempontjából is fontos. Ami a levelet illeti, hogyan lehetne hatékonyabb a kap, azt hiszem erre válaszoltam már, nagyon röviden csak arra térnék ki, hogy jobban kellene a közpénzeket felhasználni, hogy a gazdasági aspektusokat, a természeti források kezelésének aspektusait is belevegyük ebbe, a különböző kultúrák, a különböző tagállamok figyelembevételével, a természeti forrásokat jobban kellene kezelnünk az éghajlatváltozás tükrében, az innováció tükrében. A kap által biztosított pénzeket úgy kell felhasználni, hogy hozzájáruljanak az európai többletérték megteremtéséhez. Azt hiszem minden kérdésre válaszoltam, ezzel köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, talán nem minden kérdésre válaszolt mégsem, ugyanis lenne nekem is egy kérdésem, de azt majd a második eh, hozzászólási körben fogom feltenni. Az export támogatások eh, kérdése is nagyon eh, érdekel, de ezt majd később fogom feltenni. Hosszú a hozzászólók listája, föl fogom olvasni. Jensen Dantin, Ja, Dorfmann, Berman, Sikierski, Kapula Santos, Lyon, Paulsen, Böge, Rodust, Wojciechowski, Jedrzejewska. Bis dahin, also. Nos, jelen állapotban ez a hozzászólók listája. Nagyon röviden, hogy válaszoljak az ön kérdésére, egyetlen egy számmal, 2010-ben a kap költségvetésének 1%-át használtuk fel az export visszatérítésre. Olyan 10 évvel ezelőtt tized, tízes százalékokról beszéltünk, tehát 10 százalékokról. Most egyetlen egy százalékot használtunk fel tavaly erre. Persze vannak más eszközei is a kapnak ezen probléma megoldására, hogy negatívan hasson más országok gazdaságára, de az Európai Unió importál a lehető legtöbb terméket a déli országokból, szemben az Egyesült Államokkal, Új-Zélanddal, Ausztráliával, Új-Zélanddal összevetve együttesen, tehát mint az összes ország, általán említett ország. Nagyon sok termék jön tehát délről. Köszönöm. Oké, okay, dann nehmen wir das um, als... Köszönöm szépen, akkor ezt egy jó jelnek tekinthetjük, hogyha az agrár költségvetésnek csak 1%-át fordítjuk exporttámogatásra, és reméljük, hogy 2013 után ez az érték 0,0%-ra fog csökkenni. Nos, most pedig Janilla Via kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy számtalan problémás kérdést megemlítettünk már, e, illetőleg voltak érdemi hozzászólások a biztos beszámolójához. Azonban szeretnék még valamit kezdeményezni, és olyan témákra visszatérni, amelyek a Súrbizottság munkája során már szóba kerültek. Egész konkrétan e, a közös agrárpolitikához szólnék hozzá. Például beszéltünk már a több éves pénzügyi keretterv időtartamáról. Föltettük, hogy ez milyen hatással lesz a kapra. Hallottuk, hogy a pénzeszközök szűkösek, ezeket megfelelően kell, tehát hatékonyan kell felhasználni. A, program, a vidékfejlesztési programok felhasználásánál azt láthatjuk, hogy nagyon lassan indulnak el ezek a programok, gyakorlatilag évekbe telik, mire tényleg elindulnak. Hogyha azonban megnézzük a erre fordított kiadásokat, akkor azt kell, hogy megállapítsuk, hogy a tervezés végső szakaszában gyakorlatilag már az összes pénzügyi forrást elhasználtuk. Tehát itt egy sokkal hatékonyabb és optimális forrás felhasználásra kell törekednünk. Tehát, hogyha arról döntünk, hogy az új pénzügyi keretevre egy rövid időre tervezzük, akkor az lesz a veszély, hogy tovább erősítjük ezt a negatív folyamatot. Éppen ezért szükségesnek tartom, hogy a több éves pénzügyi keretterben egy olyan időtartamot határozzunk meg, amely biztosítja, hogy a szűkös pénzügyi források a lehető legoptimálisabban legyenek felhasználva az agráriumban. Van itt különböző opció, amit előterjesztettünk. Az öt éves opciót én teljes mértékben kizárnám. Én inkább azt támogatnám, hogy 7 éves vagy adott esetben 5 plusz 5 éves időtartamot határozzunk meg, hogyha a tervezés ugyanis egy 10 éves időszakra vonatkozik, akkor egyrészt lehetőség lenne egy revízióra, felülvizsgálatra, ahol nem a tervezési elemeket vizsgáljuk felül, hanem olyan elemeket, amelyeket könnyebb éves ritmusban kezelnünk. A második pont pedig a költségvetésnek a struktúrája, amiről szót ejtenék. A téma jelentéstevő három opciót terjesztett elő. Az egyik opció gyakorlatilag azt ismételte meg, amit már elhangzott a 2020-as stratégiában. A második opció, a második a belső politikákra, a harmadik opció pedig a jelenlegi struktúra megtartására vonatkozott. Nos, a 2011-es költségvetés tárgyalása során már az volt a tapasztalatunk, hogy fontos a flexibilitás kérdése. Éppen ezért fontos, hogy tartsuk meg a jelenlegi költségvetési struktúrát, ugyanakkor legyen egy specifikus fejezet az agrárpolitikára, tehát eznek egy olyan fejezetnek kell lennie, ahol biztosítani kell a rugalmasságot. Köszönöm szépen, most Elmar Reed. Chairman, um, Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sok minden, amit említeni szerettem volna, már elhangzott, úgyhogy egy területre koncentrálnék. Van egy fatalista ö, elem ö, az eddigiekben, ezt elutasítanék, és kicsit realisabban szeretném folytatni a vitát. Nagyon remélem, hogy sok nagyon remélem, hogy nem sok gazda hallgat minket az interneten, mert jobb, hogyha kint vannak a mezőkön és dolgoznak. Nos, a biztos úr felvetette, hogy a kap céljait a jövedelmek tekintetében nem sikerült elérni. És szeretném, ha valaki ezt elismerni, talán a biztos úr, és elmondaná azt, hogy hogyan lehetne ezeket a célokat elérni, amelyek a szerződésben vannak, amelyekhez mindannyian ragaszkodunk. És talán lenne egy másik kérdésem a biztos úrhoz. Ö, szívesen elnökölne egy olyan politika vonatkozásában, ahol nem értünk el célokat? köszönöm a statisztikákat azoknak, akik eh, rámutattak arra, hogy a közvetlen kifizetések alapvetően fontosak eh, a gazdák számára. Óriási részét teszik ki nagyon sok gazda jövedelmének. Ezért fel kell, felül kell ezt vizsgálnunk, eh, hogyha újra vitatjuk ezeket a kérdéseket, és csökkenteni akarjuk a költségvetést ezzel kapcsolatban. Nos, hogyha a fatális utat választjuk, akkor nyíltan kell beszélnünk a piacokról is. Mások is felvetették a gazdák vonatkozásában, hogy mi a feladatuk az egész élelmiszerláncban. Én egyáltalán nem látok hajlandóságot a bizottság részéről, hogy ezzel a kérdéssel komolyan foglalkozzon. Mert szerintem a versenypolitikában nem tudunk ezzel foglalkozni. Gyakorlatilag, ha egyszer már elértünk valamit, teljesen mindegy, hogy hogyan történik mindez. Úgyhogy szeretném, hogyha a bizottság nyitottabban beszélne az élelmiszerlánc erkölcsi aspektusairól, mert ugye a banki szféráról is beszéltünk ilyen szempontból. És úgy gondolom, hogy az élelmiszer ágazatban ugyanezek a problémák vetődnek fel, és foglalkoznunk kell velük. Aztán, ami a közjavakat illeti, szerintem ez nagyon fontos kérdés. Szeretném, hogyha a közjavak kérdését valamilyen más aspektusból vizsgálnánk meg. És talán volna olyan is, aki számokat említhetne. Valamilyen értéket tudnak adni vala, valami ilyen jellegű munkához? Hogyha nekünk kellene ezt a munkát elvégezni, akkor esetleg meg tudnák fogalmazni, hogy mennyibe kerülnek a, mondjuk az ebédszünetek, a, a gyesek, stb. stb mi azt akarjuk, hogy olcsón érjenek el eredményeket. Úgyhogy kérem, gondolkozzanak el azon, és ön is, biztos úr, hogy hogyha ezeket a közjavakat kellene biztosítaniuk, mindazokat, amikről beszéltünk, azon túl, ahogyan ezt a gazdák most előállítják. Mennyibe kerülne nekünk mindez, hogyha ezt a politikát kellene elér, teljesítenünk? Úgyhogy azt hiszem, hogy komolyan kell foglalkoznunk ezekről a közjavakról, és nem szabad csökkentenünk a költségvetést. Ami a fair eljárást illeti, szerintem fontos kérdések vetődtek most fel. Nagy a különbség a gazdák között. De hát ezt a politikát vállaltuk fel, akkor még nem voltam itt a parlamentben, de ezért kell megvizsgálnunk ezt. És valamilyen logikus módon kell a fair eljárást követni. Fair dolog az, hogy minden egyes gazdának ugyanazt az összeget adjuk? Szerintem ez nem logikus. Úgyhogy végül is meg kell találnunk a mechanizmusokat, amelyek még nem léteznek, hogy ezeket a kifizetéseket kapcsoljuk ahhoz, hogy hogyan tevékenykednek ezek a gazdák, és világosabb definíciókat kell a maiakhoz képest megfogalmaznunk. Végezetül, tudom, hogy kevés az idő. Ami a területi kérdéseket illeti. Nagyon sokan támogatjuk ezeket is. Hogyha a jövedelem terén nem tudunk eredményt elérni, nem fogunk tudni a területi kérdésekben sem, vagy a természeti források terén, mert a gazdák csak akkor tudnak többet keresni, hogyha nagyobbak lesznek, és el fogjuk veszíteni őket. Elveszítjük azokat a gazdákat, akik a nehezen megművelhető területeken ö, próbálnak dolgozni, és kér, foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel is. Nagyon hasznos volt szerintem ez a vita. E, jó lenne, ha nem ennyire fatálisan gondolkodnánk, inkább reálisabban, e, és azok számára, akik remélhetőleg most éppen nem hallgatnak minket. Köszönöm. Most pedig Andi Jansené a szó. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem nagyon fontos a szakbizottság számára, hogy reálisan gondolkodjon Szálvador jelentését illetően és nagyon örülök, hogy lefolytatjuk ezt a vitát, mert úgy tűnik számomra, hogy reálisan gondolkodunk. Mindannyian elismerjük, hogy nincs elegendő forrásunk, és prioritásokat kell felállítanunk. Salvador dokumentumában felveti a kérdést, hogy ragaszkodunk-e a régi elképzelésekhez, a 2004-es társfinanszírozáshoz az első pillérben, és nagyon érdekelne a biztos úr ö, válasza, hogy azon költségvetési területeken, ahol a tagállamoknak nagy a beleszólásuk, abba, hogy milyen projekteket finanszírozzuk, és ez ugye nem így van, az egyes pillérben, viszont ennek talán így kellene lennie. Ez a közös része a kap költségvetésnek. A biztos úrnak a következőt szeretném elmondani addig, amíg még itt van. Úgy gondolom, hogy az első pillér zöldesítése további töprengést igényel. Az ön elképzelése, hogy jobban koncentráljunk a kutatásra, az innovációra, fontos. Modernizálnunk kell az agráriumot, előremutatóvá kell tennünk, és környezetbarátabbá. Mert így könnyebb megvédenünk a kapot. Ugyanis fejlődést eredményezre, erre pedig szükségünk van. A jelenlegi állapotában az első pillért nagyon nehéz megvédeni, mert az emberek nem értik ezeket a kifizetéseket történelmi okoknál fogva. Ezzel is kell foglalkoznunk. Ezen kívül Esfolt úr véleményéhez kapcsolódva, ami az agrárium versenyképességét illeti. Ön azt mondta, hogy szeretne vele találkozni, hogy elmagyarázza neki, hogy hogyan akar konkrétan megbírkozni ezzel a kérdéssel, de hát nagyon sokan szeretnénk közülünk is hallani ezt, hiszen fontos, hogy elmondhassuk, hogy a kap a továbbiakban nem úgy folytatódik, mint eddig, hanem modernebb, versenyképesebb agráriumot fogunk létrehozni. Köszönöm. Jetzt, uh... Köszönöm szépen, most Dantan úré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Amikor az alapító atyák létrehozták azokat a politikákat, amikről ma vitatkozunk, először is közös élelmiszerpolitikát akartak létrehozni, ez stratégiai jellegű volt, mert nagyon fontos volt állampolgártársaink számára. 15 éven keresztül azonban csak piacról beszéltünk. Én pedig arra szeretnék rámutatni, hogy az új megoldások visszatérnek ehhez az alapvető fontosságú kérdéshez, hogy megfelelő élelmiszereket biztosítsunk és tápláljuk az embereket. Ez pedig tényleg azt jelenti, hogy bizonyos normáknak megfelelően, amelyeket az évek során kialakítottunk Európában, és amelyeknek köszönhetően olyan előállítási költségek vannak, amelyek a lehető legmagasabbak a világon. Úgyhogy ezt nem szabad elfelejtenünk. Tehát, ha megmagyarázzuk a gazdák támogatását, ez először is azzal az érvel történik, hogy többletköltség merül fel itt. Nézzük először is, hogy mi történik ma megpróbáljuk elérni ezt a többletértéket, például az állattenyésztés terén. Egyszerűen alap költségekre akarunk visszatérni, és aztán tessék, ott vannak a balesetek, mint például a dioxin Németországban. De ez a verseny fog katasztrófába vinni minket, függetlenül attól, hogy milyen szabályozókat hozunk. Ha csökkenteni akarjuk a költségvetést, mi lesz? El kell döntenünk, hogy mi lesz, a gazdák kezét nem akarjuk most már megkötni, mert ha ezt nem tesszük, akkor közösen fogjuk eltemetni a, eltemetni a közös európai gazdaságot bármely országban. Nos, egy dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, az államaink közötti szolidaritás, a gazdáink közötti szolidaritás, illetve a támogatások egyenlőségének kérdése. Valóban ebben az irányban kellene elindulnunk, de milyen egyenlőségről van itt szó? Abszolút értéket tekintve minden tagállamban, vagy pedig a lakosonkénti átlagjövedelem szempontjából, vagy pedig hogyan, ha még nem fogalmaztuk meg azt, hogy mi minden ország átlagjövedelme, ha nem ö, egységesítettük a terheket minden országban, akkor hogy tudunk meghatározni olyan támogatást, ami egyenértékű és hasonló ugyanaz minden országban? Aztán ott van az árak szabályozásának kérdése, illetve a piacok szabályozásának kérdése. A bizottság régóta foglalkozik ezzel a kérdéssel, és a biztos is foglalkozik ezzel a kérdéssel, tanulmányokat készítetett, hogy új elképzelések szülessenek. Ez ugye pénz nélkül nem megy. És Tudom, hogy egyre kevesebb a pénz, de ha reformálni akarjuk a költségvetési kereteket, akkor pénzt kell félretennünk, jó évekre van szükségünk, hogy az ott megteremtett javak majd a szűkös esztendőkben felhasználásra kerülhessenek. Aztán van még egy fontos dolog szerintem. Ha a költségvetésről akarunk vitázni, és főleg az agrárköltségvetésről, akkor szerintem minden egyes tagállamban el kell gondolkodnunk azon, hogy mit kapunk cserébe azért, amit adunk. Úgyhogy nagy szükség van a saját forrásokról lefolytatni ezt a vitát mindannyiunk körében, hogy költségvetésünk valahonnan táplálkozzon, ami közös költségvetés, nem pedig egyénenkénti. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor megadnánk a biztosnak egy záró válaszadási körre a szót, hiszen 11 órakor távoznia kell. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Kezdeném Lavia úr megjegyzéseivel. A programozás hosszával egyértelmű, hogy a vidékfejlesztés szempontjából 5 év túl rövid, tekintettel arra, hogy először is ki kell dolgozni a programot, meg kell tárgyalni a bizottsággal, és hát a tagállamoknak is vannak regionális programjai, és aztán a végrehajtást kell biztosítani. 5 év szerintem a program felhasználásának hatékonyságát veszélyeztetheti. A bizottság a pénzügyi terv vonatkozásában majd szól erről is, de 7 év vagy 10 év, legalábbis ami engem illet, jobb megoldás lenne. Stefan Le Foll is azt említette, hogy több éves jellegre van szükség a szerződések vonatkozásában, főleg a vidékfejlesztés terén. Ami a költségvetés struktúráját illeti. Úgy gondolom, hogy elmondtam, és megpróbáltam rámutatni arra, hogy még ha két pilléren nyugszik is a kap, mégis integrált és koordinált. Az első pillér és a második pillér mesterséges szétválasztása a költségvetésben ezt a koherenciát veszélyeztetheti, mert a második pillérben nem csak a területi kohézióról van szó, hanem a versenyképességről is. Ezt kérdezte tőlem. De a második pillérben a beruházásokkal, a modernizációval, a képzéssel, az új termékekkel, az innovációval. Tante úr beszélt arról, hogy a jó évek során ö, kell félretenni a sovány esztendőkre mindezek a kérdések a második pillérben vetődnek fel. Tehát tényleg megpróbáltuk biztosítani a kiegészítő jelleget a két pillér között, hogy egységes ö, hozzáállást biztosítsunk az első pillérben, és ugyanakkor biztosítsuk azokat az eszközöket is, amelyek az egyes sajátos helyzetekre alkalmazhatók, azzal a célral, hogy a második pillérben a közös célokat elérhessük. Guinness asszony, már beszéltünk erről, tökéletesen egyetértek önnel. Ha a jelenlegi számokat nézzük, egyértelmű, hogy a szerződés célja, amely nem más, mint az, hogy megfelelő jövedelmet biztosítson a gazdák számára, még nem tekinthető elértnek, hiszen minden normával, elvárással az adófizetők a fogyasztók részéről megnövekedtek az előállítási költségek. Ugyanakkor ugye a, az európai piacon kialakult verseny, a külső piacok versenye, amelyek nem mindig ugyanazokat a szabályokat tartják szem előtt, bizonyos egyensúlyi ö, helyzet megbillenést hoztak létre különböző területeken. A jövedelem kiesés, az ellátási költségek megnövekedése, a normák, a kötelező normák megfogalmazás egyszerűen lehetetlen a kap nélkül. Egyetértek önnel, van még tennivalónk, beleértve az élelmiszerlánc hozzáadott értékének jobb elosztását is. De nyilván ezekkel a kérdésekkel a kap nélkül nem foglalkozhatunk. Nyilván figyelembe veszi ez a versenypolitikát, az iparpolitikát a belső piacon, és az idén a bizottság a különböző biztosok által javasolt intézkedések keretén belül foglalkozik is majd ezzel a témával. Nyilván a támogatások jobb elosztása nem fog matematikai egyenlőséget létrehozni, pontosan azért, mert az előállítási feltételek eltérőek. Két területet azonban nem hasonlíthatunk össze két különböző kritérium alapján Európában. Pedig ez a helyzet, mert történelmi hagyományaink vannak bizonyos területek vonatkozásában a régi tagállamokban, amelyek nem léteznek történelmi jogoknál fogva az új tagállamokban. Úgyhogy most azt javasoljuk, hogy az egész Európai Uniót ugyanazon kritériumok alapján próbáljuk megítélni, figyelembe véve azokat a különbségeket, amelyek az egyes gazdaságok között léteznek a különböző területeken. És akkor jön létre az egyenlőség, mert figyelembe vesszük a különbözőségeket, a különböző feltételeket. Az első pillér társfinanszírozását illetően nincs mit mondanom, tökéletesen egyetértek önnel, már ezt el is mondtam, a versenyképességgel kapcsolatban már válaszoltam, úgy gondolom, az első pillérben a közvetlen támogatásokhoz tartozik ez, és itt el kell ismernünk azt, hogy a versenyképességhez hozzájárulnak a gazdáink is, hiszen az EU-n kívüli gazdákkal kell felvenniük a versenyt, akikre nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a mieinkre. Ha ugyanazokat a normákat tartjuk meg, és ugyanazokat a feltételeket, akkor ők nem ugyanabban a helyzetbe kerülnek. Aztán a második pillérben foglalkozunk a versenyképességgel, ugye a modernizáció támogatásával, a termékek sokféleségével vonatkoz, ö, kapcsolatban. Pontosan azért, hogy a piacaink versenyképesebbek lehessenek. Hogy a piac ö, jelzését követhesse a gazda, amely reagál a különböző helyzetekre, de ez azért nem azt jelenti, hogy nincs szükség olyan eszközökre, amelyek a keresett kínálat között bizonyos egyensúlyt teremtenek. És persze vannak új eszközök is, amelyek segítségével elő akarjuk segíteni, hogy a piac feladatát betöltse, de ugyanakkor elő szeretnénk segíteni azt, hogy a gazdák, amikor jó áron tudják értékesíteni termékeiket, félretehessenek, és a nehéz időkben ezekhez a, a forrásokhoz nyúlhassanak. Ami a kutatást és fejlesztést illeti, ezekkel a kérdésekkel a modernizációval együtt az érintett biztossal foglalkozunk majd közösen, ugye ne csak az alapkutatás legyen a cél, hanem olyan eszközök megteremtése is, amelyek segítségével a kutatás eredményeit a gyakorlatba is átültethetik majd a gazdák, mert ez is hozzájárul gazdáink versenyképességek növeléséhez. Nos, úgy gondolom, hogy annyi, annyival zárnám, amit például Dante úr is mondott, de azt hiszem, hogy erre is válaszoltam már, és köszönöm a kérdéseiket. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, biztos úr. Azt gondolom, mindannyian fegyelmezetten hallgattuk beszámolóját, és ö, jól bántunk a rendelkezésre álló idővel. Hogyha most távoznia kell, akkor már most elbúcsúzunk öntől, minden más résztvevőnek természetesen itt kell maradnia, hiszen még munka van előttünk. A következő hozzászóló. Nos, igen, el kell, hogy mondjuk, hogy mi a Súr bizottságban azt határoztuk el, hogy jelentést is megfogalmazunk Természetesen ez a jelentés is majd a biztoshoz fog szólni, tehát nem arról van szó, hogy azok a hozzászólók, akik csak most kapnak időt, azok a saját kedvükért beszélnek, hanem nyilvánvalóan a kollégákhoz is szólnak, hiszen nekünk itt a bizottságon belül is bizonyos prioritásokat kell meghatároznunk, és így egymás között is eszmecserét kell folytatnunk, nem csak a bizottsággal. Tehát nem csak az a feladatunk, hogy a bizottság felé kommunikáljuk, hogy szerintünk mit kellene tennie, hanem egymás között is vitát kell folytatnunk a következő hozzászólónk Deljár. Éppen kilépett a teremből, akkor Dorfman úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A rövid időre tekintettel csak néhány pontot szeretnék eh, megemlíteni. Az első pont, amit Lavia kolléga már említett, mi legyen a költségvetés struktúrája. Úgy gondolom, hogy ebben a körben nem az agrárpolitika tartalmi kérdéseivel, hanem a költségvetés struktúrájával kell eh, foglalkoznunk most egy olyan költségvetési struktúránk van, ami viszonylag új. Úgy gondolom, nincsen égető szükségessége annak, hogy ezt megváltoztassuk. Inkább azt gondolom, hogy az elmúlt 7 éves időszakról kellene elmélkednünk. Az 5 plusz 5 éves opció nem lenne teljes sem buta opció, ugyanis biztosítaná, hogy biztos tervezés legyen hosszabb időtávon keresztül. Ez azzal is összefügg, hogy nem fed, lenne fedésben a parlament mandátumával. Tehát itt, hogyha a kötelezettséget válunk, akkor két mandátum időszakra vállalunk. Amit tennünk kell, az az, amit a biztos már mondott, olyan reformot kell végrehajtanunk, ami kicsikét lassabb lépésekkel halad. 2000 óta, vagyis hogy az elmúlt 13 évben ez már a negyedik reform, és nem igazán értem, hogy mit kell állandóan megreformálnunk. Tehát most egy olyan reformot kell elindítanunk, ami hosszabb időtávon zajlik le. Ami pedig a számokat illeti, a bizottság titkársága nagyon érdekes számokat, táblázatokat küldött meg nekünk. Elhangzott már, hogy mi történik a export támogatásokkal. Ön azt fogalmazta meg elnök mondja, hogy 2013 után remélhetőleg már nem lesznek ilyen támogatások. Én még távolabb mennék. Nagyon remélem, hogy az világpiacon sehol sem lesznek export támogatások, ugyanis mások úgy öntik, árasztják el az európai piacot a saját termékeikkel, hogy az exportot, saját országok exportját támogatják. Ami pedig az igazságos elosztással kapcsolatos vitát illeti, a hatodik oldalon lévő 25-ös fóliát nagyon érdekesnek tartom az anyagunkban. Itt igazságos elosztásról beszélünk a tagállamok között, azonban végig kellene gondolnunk, hogy bizonyos tagállamok ugye úgy döntöttek, hogy a 40%-át az első pillérben, mások viszont 95%-ot fordítanak az első pillérre, tehát azt gondolom, hogy nem csak az első pilléren belül, hanem a, gyakorlatilag a teljes tortát, tehát a teljes költségvetést igazságosan kellene elosztanunk. Hogyha megnézzük a táblázatokat, akkor azt látjuk, hogy bizonyos tagállamokban több pénzt fordítanak az első pillérben, ami pedig az agrárpolitika és a regionális politika közötti kohéziót illeti, igazat adok a biztosnak, nyilván tudnia kell az egyik kéznek, hogy mit tesz a másik, de ugye itt nem csak két kéz van, nem szabad azt gondolnunk, hogy a második pillér e, és az első pillér azok egyek, e, nyilvánvalóan ezeknek különböző céljaik vannak, vannak ugyan e, közös vonatkozásaik, közös stratégiára van szükségük, de két különválasztó politikának kell maradniuk. Elnök, köszönöm szépen. Csolos biztos, a regionális politikáért felelős biztos asszonya, illetőleg a e, halászatért felelős és szociális kérdésekért felelős biztossal is együtt megfogalmazta, amit ön mondott. Azonban az a feladatunk, hogy az egészet kompatibilissé, e, hatékonyá tegyük a regionális és strukturális politikát, a vidékfejlesztést, a halászati politikát. Ezeket mind-mind egymással kompatibilissá kell tennünk. Tejsz Bérmani a szó. Spoil the party a bit. Elnézést kérek. De az élelmiszer biztonság hivatkozni demagóg dolog, ami a mérsékelt éghajlat jöveket illeti, a gazdáknak fantasztikus a jövője, mert nem csak Európának kell termelniük, hanem a világ többi részére is, ahol csökkenni fog a megművelhető területek száma. Ez a folyamat már beindult. Az élelmiszerbiztonság a fejlődő országokban is nagyon fontos, mert egy milliárd ember nem tudja azt, hogy másnapra lesz-e valamit ennie. Ez az ő országokban is igaz. Az ultraliberális elképzelés az, hogy ez a piacnak köszönhető, de ez nem egészen így van a fejlődő országokban és egyáltalán nem figyelnek oda a gazdákra sem. Úgyhogy az élelmiszer biztonság, ami minket illet, egyáltalán nem probléma. Fantasztikus a perspektíva a gazdáink számára, vannak támogatások, és hát a, a kereset is egyre nagyobb a termékeik iránt, úgyhogy ez az érv helytelen. A másik, hogy emlékeztetnem kell önöket arra, hogy az intenzív ö, termelésnek köszönhető a pro- sok probléma ö, az elmúlt évtized során, valamit változtatnunk kell a kapon belül, hogyha tényleg komolyan akarunk ö, ö, védelmet biztosítani a természeti területek számára. Ö, aztán ott van az élelmiszer, a nem élelmiszer jellegű termékek kérdése, az energia számára. Nagyon fontos mindez, és az azért, hogy a kapra azért van szükség, hogy a gazdák Európában maradjanak, nem igaz. Itt lesznek, maradnak, és van jövőjük. A következő dolog, ami a területi kohéziót illeti. Az európai vidéki területek gazdasága már nem a mezőgazdaságtól függ, még Franciaországban is. A mezőgazdaság csak nagyon pici része a vidéki gazdaságnak, amely inkább a szolgáltatásokon alapul. És persze szükség van a gazdákra, hogyha a táj jelleget úgy akarjuk megőrizni, amilyen most is, és ha készek vagyunk ezért fizetni, hogy így maradjon mindez, például Hollandia északi részén, ahol én élek, készek vagyunk az ilyen jellegű szolgáltatásokért, mert mondjuk a piactól nem tudják megkapni ezeket a pénzösszegeket a, gazdaság, a gazdák. Aztán a jövedelmi támogatások, ahogyan ezt meg Génész asszony is elmondta, egyáltalán nem elegendőek. Ha vesszük a beruházások mértékét, amelyeket a gazdáknak eszközölniük kell, egyszerűen a jövedelmük nevetséges, nem elegendő. A fele a jövedelem támogatásoknak azoknak megy, akik a gazdáknak árulják termékeiket, és akik a földeket birtokolják. Negyedik dolog. A kap tönkretette a gazdákat a fejlődő országokban. Ennek vége lesz, és ez jó dolog. Ahogy a biztos úr helyesen elmondta, több mezőgazdasági terméket importálunk a fejlődő országokban, mint bármi más ország a világon ezek most már ö, eltűnőben vannak, de még nem teljes mértékben tűntek el. Aztán két évvel ezelőtt ott volt a tejágazat válsága. A bizottság azonnal az export támogatásokhoz nyúlt, ezzel segítette a tejtermelő ágazatban dolgozókat. Ez nem volt helyes. Aztán kellene beszélnünk egy kicsit többet hogy milyen reformokra van szükség. Szükség van az agráriumra, lesznek gazdáink, én tisztelem őket, csodálom őket a munkájukért, de más mezőgazdasági politikára van szükség az EU-ban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ez Zikiaszki úrja szó. Köszönöm szépen. Fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy tényleg közös ö, agrárpolitikáról van szó, ö, amikor a kapról beszélünk, vagy pedig környezetvédelmi politikáról. Vagy pedig ezt a politikát akarjuk kiváltani ö, azért, hogy a vidéki területeket fejleszthessük. Nagyon sok új feladat ö, jelent meg a kap mellett. De mit mibe kerül mindez? Talán új definíciót kell ö, megalkotnunk a kap vonatkozásában, hogy például közös mezőgazdasági és környezetvédelmi politika. Amikor új politikáról beszélünk, és a régi definíciók, a régi pénzek ö, tükrében beszélünk, meg kell változtatnunk a hozzáállásunkat. A biztos úr azt mondta, hogy a gazdák jövedelme a legalacsonyabb a munkaerőpiacon. Hogy lehet az akkor, hogy annak ellenére, hogy a kap rendkívül nagy lelkű, a gazdák jövedelme végül mégis ilyen alacsony. Hova kerül mindez a jövedelem? Hozzánk, fogyasztókhoz? Vagy valószínűleg azokhoz a termelőkhöz, akik értékesítenek a gazdáknak. Úgyhogy talán itt valamilyen pénzügyi transferről van szó, legalábbis a számok ezt bizonyítják, úgyhogy fair módon kell felmérnünk a vidék helyzetét. Végezetül az agrárpiacok helyzete. Tudjuk, hogy mi történt a pénzpiacok globalizációja miatt óriási összegeket tartalékoltak a pénzpiacok számára. És nem igazán folyik vita. Az ügynökségeknek a pénzpiacokat kellene felülvizsgálniuk, úgyhogy egyértelműen avatkoztunk be ezen piacok helyzetébe. Amikor meg a mezőgazdaságról beszélünk, a szabad piac láthatatlan kezéről beszélünk, legalábbis úgy tűnik. De nagyon sok függ attól, hogy a termés 15 vagy 20 kal több lesz-e. Ha ezt nem vesszük figyelembe, akkor a piacok összeomlanak, és intervencióra van szükségünk. Mégpedig jól megalkotott intervencióra. Úgy tűnik, hogy mindannyian emellett vagyunk, de nem merünk erről beszélni, legalábbis úgy tűnik. Végezetül pedig engedjék meg, hogy feltegyek egy kérdést. Nyitottunk a külső piacok felé, talán kicsit túlságosan is. És úgy tűnik, hogy nincs elegendő eszközünk a fejlődő országok mezőgazdaságának támogatása céljából. Pedig úgy gondolom, hogy támogatnunk kellene a fejlődő országokat, de rossz eszközökhöz nyúlunk, és itt követtünk el nagy hibát. Végezetül lesz elegendő forrásunk hogy a, fejlő, a, a vidéki területek fejlődését biztosítsuk? Amiről a biztos úr beszélt nekünk, nem igazán a vidéki területek fejlesztésére utalt, hanem inkább az első pillére, a gazdaság zöldesítésére. Jó, persze szükség van a beruházások támogatására, de Hadd mondjam el, hogy a kapnak nem lesz elegendő forrása a vidékfejlesztési folyamatok támogatásához. Az elképzelés pedig a vidékfejlesztés, nem pedig a gazdaságok támogatása. Talán nem igazán helyén való az, amit most mondani fogok, de 2007-ben elfeledkeztünk erről, mégpedig elég gyorsan, amikor az válság egy kicsit elkerült Európát. De amikor a politikusok arról gondolkodnak, hogy vajon mit tehetünk még valami mást, hogy az élelmiszer szükségleteinket biztosíthassuk, azt kell mondanom, hogy további vitákra van szükség, mert végül is az agráriumról, a környezetről és az élelmiszerről beszélünk, ami pedig az emberek egészségét határozza meg. Valaminek igenis történnie kell, mert nem csak a gazdákról van szó, és megfelelő folyamat keretén belül. Köszönöm. Ja, danke. Köszönöm szépen. Most Louise kap szót. Most különösen azokhoz a kollégákhoz szeretnék fordulni, eh, például Bérman kollégánk az, aki éppen kiment, aki tehát nincsen ott a eh, mezőgazdasági bizottságban. Nos, milyen eh, érvek hangzottak itt el. Olyan érvek, amelyek a jelenlegi agrárpolitika mellett szólnak, és nem a, amellett, amit a jövőben szeretnénk e, e, kialakítani. Azok, akik Hollandiából jönnek, azok tudják, hogy nem lehetséges úgy mezőgazdasági termelésbe kezdeni, hogy ne találkoznánk szennyezett talajvízzel, szennyezett talajjal. A jövőbeni mezőgazdaság, amit elképzelünk magunknak, az nem az kell, hogy legyen, mint ami az elmúlt tíz évben az európai közösség bizonyos országaiban folyt. Szükségünk van közös agrárpolitikára, hiszen a gazdák nak sosem kellett ilyen komoly versennyel szembenézniük, mint most. Végső soron pedig gyakorlatilag az ellátás biztonsága forog kockán, hogyha ezt nem tesszük. Nagyon sokat tettünk a piacok nyitásáért, többet, mint mások. Nagyon sok kihívás eh, jelent így meg a gazdákkal szemben, adott esetben az állat jól és a környezetvédelem területén is. Mi támasztjuk velük szemben a legkeményebb követelményeket. Ez nyilván fontos volt, de kevés támogatást kapnak ehhez. Vannak közvetlen támogatások, amelyek megszüntetésre kerültek. Ugyanakkor további 12 tagállammal bővült az Európai Unió, és ezzel egyidejűleg a költségvetést drasztikusan csökkentettük. Nos, ez képezi eh, a jelenlegi helyzetnek a hátterét, és ez vezetett ahhoz, hogy eh, szinte nincs is már túlélési esélye az európai mezőgazdaságnak, ezért szükségünk van egy olyan kapra, amely eh, megfelelő legitim alapjai vannak a társadalmi elvárásokkal szemben, amely erősíti a környezetvédelmet, adott esetben fellép az éghajlatváltozással szemben is, de ugyanakkor növeli a munkahelyek számát, és biztosítja a tájvédelmet is. Természetesen nem csak a mennyiségi jellemzőkre kell tehát figyelnünk, hanem minőségi környezetvédelmi jellemzőkre is a jövőben, tehát támogatásra van szükség, de Fontos, hogy a többletértéket, a minőséget támogassuk a társadalomban, amely mindenki javát szolgálja. Az adandó segélyeknek nyilvánvalóan a foglalkoztatási szempontokat is figyelembe kell venniük. A foglalkoztatás szempontja ugyanis a legjobb ösztönző erő ahhoz, hogy itt tegyünk valamit, és ami megteremti a kapnak e nehéz időkben a legitimitását. Ez fontos tehát a kap eszközének felhasználása szempontjából. És még valami. Az Európai Parlament már kinyilvánította a véleményét a Leyen jelentés kapcsán arról, amit a jelentés is világosan megállapított. 80-90 százalékos támogatást kapott ez a jelentés, hiszen azt mondta, hogy a 2013-as költségvetési kereten túl sokkal koherensebb költségvetésre van szükségünk, ami jobban figyelembe veszi a kihívásokat, amik 2013 után érintenek minket. Elnök, köszönöm. Most már a sokat idézett jelentéstevő Lyon úr következik. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok fogalmazni, hiszen a legtöbb pontról már szó esett. Úgy gondolom, hogy a kiinduló pont, amit választanék, az az, ami az ötödik dokumentumban szerepel, itt ugyanis azt láthatjuk, hogy a kap költségvetésnek mik a nagyságrendjei. 0,4%-át teszi ki a bruttó nemzeti terméknek. Nos, a kap az egyik leginkább közösségi vétett politika, azt gondolom éppen ezért, hogy ez a 0,4%-os érték rendkívül alacsony ehhez a területhez. Tehát meg kellene nézni, hogy ezt a kevés pénzeszközt mire adjuk ki. Hogyha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt 20 évben a teljes költségvetés 80%-áról 2013-ra 93%-ra fog növekedni. Azt is tudjuk, hogy most a biztosnak vannak ö, további feladatai, további illetékességei, de ezekhez nem kap további pénzeszközöket, hogy ezeket finanszírozni tudja. Tehát gyakorlatilag a költségvetésre összességében a nagyon nagy nyomás nehezedik, Hogyha megnézzük a miniszterelnökök követeléseit, akkor eh, láthatjuk, hogy mi fog történni a jövőben. Úgy gondolom, hogy nem lesz nagy eh, növekedés a költségvetés területén. Úgyhogy arra a végkövetkeztetésre juthatunk, hogy itt nem lesz egy magasabb plafon, hanem éppensége kevesebb lesz a pénzeszköz. Aztán azt is mondani kell, hogy az európai mezőgazdas, mezőgazdaszok támogatásáról nem beszélhetünk elszigetelten. Az Egyesült Államok nagyon támogatja saját agráriumát, rendkívül agresszív politikát folytat, és azt mondja, hogy próbál a világpiacon minél nagyobb részarányt elérni hogyha mi csökkentjük a támogatásokat, ugyanakkor ilyen offenzív politikát látunk az Egyesült Államokban, akkor nem leszünk sikeresek. Tehát nyilvánvalóan a támogatásoknál nem lehet ilyen drasztikus a csökkentés. Mind mindegyik ipari országtól azt várjuk, hogy hasonlóan csökkentsék a támogatásokat, különben egész egyszerűen el fogjuk veszteni a piaci részesedésünket. Tehát le, kell, hogy legyen egy egységes, mindent átfogó víziónk arról, hogy mi történjen a jövőben. Nos, nyilvánvalóan növekedett a tagállamok száma, szeretnének egy igazságos elosztást. 2013 után ez rendkívül nehéz lesz. Éppen ezért szükséges, hogy itt is reformokat hajtsunk végre, és jobb célkitűzéseink legyenek. A jelentésemben már elhangzott, hogy a kapot úgy kell megreformálni, hogy a 2020-as stratégia prioritásaival ez összhangban legyen. Tehát nagyon fontos a fenntarthatóságra és a klímavédelemre, az éghajlatváltozásra figyelmet szentelnünk. Nyilván senki sem kételkedik abban, hogy a régi mezőgazdasági módszerek, ket át kell állítanunk, hiszen ezek a nagy földterületekre, nagy vízfelhasználásra, alacsony energiaárakra épültek. 2015-re növekedni fog. E, nyilvánvalóan a fogyasztás tehát éppen ezért kérdéses lesz e, az egész világon az ellátás biztonság, a élelmiszer biztonság kérdése. Nyilván nekünk csak a saját e, fogyasztóinkkal szemben kell felelősséget vállalnunk, de hát a növekedő szükségletekkel számolnunk kell a növekedő árak mellett. Tehát a reformoknak egy összhangba kell állni a 2020-as stratégiával. Ez azt is jelenti véleményem szerint, hogy a kapod úgy kell megreformálnunk, hogy célirányosabban használjuk fel a rendelkezésre álló előforrásokat, hatékonyabban kell ezeket felhasználnunk, és összességében egy olyan közös politikára van szükségünk, ami mindannyiunk politikája itt a belső piacon egy egyszerű megoldás lenne, hogy folytatjuk, tehát megszüntetjük a társfinanszírozást, hiszen ez csak az újra nemzetiesítésévé vezet a kapnak. Ha azonban versenyben állunk, akkor nyilvánvalóan egyes országok támogatni, szubvencionálni akarják majd a mezőgazdaságot, mások nem. Tehát mindenképpen fenn kell tartanunk az egységes európai szabályozást, a pénzeszközeinket célirányosabban kell felhasználnunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most Mári Paulsen kap szót. Øh, köszönöm szépen, elnök asszony. Hagyok egy kis időt, hogy minden kolléga föl tegye a fülhallgatót. Azonos véleményen vagyok lejjen kollégánkkal. A rendelkezésünkre álló kereteken belül realisztikusan kell eljárnunk kevesebb a pénz, nehézségek vannak a költségvetéssel, és ez tulajdonképpen valamennyi tagállamra önmagában is igaz. Még a legjobb helyzetben lévő tagállamokra is. Nos, ez képezi a hátterét annak, amit most tennünk kell. Kötelezettségünk tehát az, hogy a lehető leghatékonyabban költsük el a pénzeket. Nyilván hatástalan lesz, hogyha mindig csak azt mondjuk, hogy több pénzre van szükség, több pénzre van szükség. Ez túl egyszerű megközelítése a dolgoknak, hiszen ezzel nem teszünk más, mint hogy a homokba dugjuk a fejünket. Tehát a valóságot kell tudomásul vennünk, meg kell néznünk, mi a realitás, és azt kell látnunk, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközöket hogyan tudjuk a leg hatékonyabb módon a reális körülmények mellett a mezőgazdaságban felhasználni. Szükségünk van az élelmiszer biztonságra, de emellett fontos szempont a erdészetnek és a földművelésnek is a fejlesztése, hogy a jövőbeni kihívásoknak meg tudjon felelni, a jövő generációkkal szemben is tartozunk ezzel, tehát itt Nyilvánvalóan ezeket a területeket úgy kell fejlesztenünk, hogy a klímaváltozásnak a hatásait korlátozni tudjuk. Éppen ezért eh, a következőket gondolom. Talán a következőkből kellene kiindulnunk. Hogyha csak a jövedelmi támogatást folytatjuk tovább, akkor nyilván ki fogjuk tudni számolni, hogy ez milyen anyagi teherrel jár Európa számára a legnagyobb kiadásokkal küzdő országok nál 120%-ot, szegényebb országoknál 80%-ot jelent. Itt azért egy egyensúlyt kell kialakítani. De nyilvánvalóan nem csak egyenlőnek, hanem szolidárisnak és igazságosnak is kell lennie a rendszernek. Nem szabad elfelejteni, hogy Európában még most is a legfontosabb feladat a béke megőrzése. Éppen ezért fontos, hogy a szolidaritás szempontját hangsúlyozzuk. Ami pedig a második pillért illeti, egy dolgot itt le kell szögeznünk. A mezőgazdaság részaránya 70 százalék, a mezőgazdaságban 70% a részaránya az 5 hektárnál kisebb területen gazdálkodó üzemeknek. Nos, ez a 70% nem fog tudni a versenyben megélni megfelelő támogatások nélkül. Nyilvánvalóan ezek a hagyományos 5 hektáron gazdálkodó üzemek csak támogatással tudnak túlélni. Itt közös lépéseket kell tennünk. Vannak olyan vizsgálatok, amelyek azt mutatták meg, hogy a nagy üzemek és a legkisebbek is fontosak Európa önellátásához. Én egy rendkívül gyéren lakott régióban élek, évtizedeken keresztül foglalkoztam a mezőgazdasággal, úgy gondolom, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy ezek a kis mezőgazdasági termelők olyan termékeket állítsanak elő, amik a helyi viszonyoknak megfelelnek, a helyi szükségleteket lefedik. Vannak nagyon jó termékek, és hát itt ellenőrizni kell a piacokat is, azt is biztosítani kell, hogy mi, lássuk, hogy mi az, amit helyben el lehet adni. Tehát azt is látnunk kell, hogy lokálisan, vagy adott esetben regionálisan milyenek az értékesítési lehetőségek, az áruelosztásnak a lánca az hogyan alakul ki, hiszen egy kis termelőnek 24 órából áll a nap, ez alatt a 24 óra alatt kell megtermelnie, és adott esetben értékesítenie is a terméket. Ami pedig a környezetvédelmet illeti, és az állat jóllétet illeti, ezzel kapcsolatban a következőket szeretném mondani itt nyilván további beruházásokra van szükség. Gondolom, jó lenne, hogyha egy olyan rendszer kialakításán gondolkodnánk, ami garantált eh, jövedelmeket biztosítana. Hiszen akkor több pénz lenne a gazdálkodóknál ezekre a szempontokra is. Nyilvánvalóan ezzel több felelősséget is telepítenénk az egyes gazdálkodókra, ugyanakkor több beruházásra adnánk lehetőséget, több pénze maradna beruházásra. És ez, ezáltal összességében mindenki elégedettebb lenne. Tehát az én felhívásom mindannyiunk számára az az, hogy változtassuk meg a gondolkodásmódunkat, a gazdasági kereteken eh, kívül is gondolkodjunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most a Reimer bőge kap Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekesnek tartom az itt folyó vitát, és jónak tartom, hogy kifejezetten utaltak kollégák a Lisszaboni szerződésben megfogalmazott kap célokra. Hiszen a nyilvános vitában eh, gyakorlatilag ezek nem kerülnek figyelembe, vételembe a véleményem szerint. Fontos arra utalni, Lejen kolléga is beszélt már erről, hogy ebben az eszmecserében ebben az eszme cserében az elmúlt húsz év eddigi eh, reformokat is megfelelően dicsérni kell, hiszen ezeknek volt politikai felhajtó ereje, eh, nagyot változtatott, eh, és vannak olyan kiigazítási folyamatok, amelyek mégiscsak sikeresen hozzájárultak a mezőgazdaság föntartásához. A bizottság közleményéből azt hiányolom, amit a politika kizöldesítéséről, illetőleg új elemeiről itt a vitában is hangoztattunk azt, amit a cross compliance-ről hangoztattunk. Ezt követeljük most, tehát azt kérjük, hogy mindent ellenőrizzünk. Ez egy előfeltétele a kifizetéseknek. Nos, a bizottság közleményében erről nem esik kellő súlya szó. Egész egyszerűen nem esik szó. Mindenki, aki ezzel foglalkozik, azt tudja, hogy a növényvédelem, a talajvédelem kérdéséről vannak rendeletek. Nyilvánvalóan ezeken a tereken az ellenőrzésnek fontos a szerepe, ezeket is be kell mutatni. Itt nulláról kezdünk a jelentésben, ez nem elég. Aztán arra is szeretnék utalni, hogy az egész vitában természetesen, ami a agrár költségvetést illeti, erről a biztos is beszélt, nos, itt ki kell hangsúlyozni, hogy mi fog történni a piacokon, mi fog történni a fogyasztókkal és a gazdálkodókkal, hogyha nem lenne részben adóból finanszírozott élelmiszerpolitika. Hogyan fejlődnének tovább a piacok, hogyan alakulna a jövedelm a gazdálkodóknak. Tudom, hogy a Wagening intézet másokkal együtt gyakorlatilag felvázolt egy forgatókönyvet, hogy hogyan hatna ki a költségvetés változása az egyes mezőgazdasági szektorokra. gyakorlatilag itt felvázolták azt is, hogy hogyan lehetne eltérni egy adóból finanszírozott eh, élelmiszerpolitikától. Azt gondolom, eh, hogy itt nem csak Bérman eh, kollégánkkal szeretnék ellentmondani, hanem lengyel kollégánkat kiegészítve azt mondanánk, hogy volt a 2007-es válság, és itt eh, az Európai Parlamentben nemzetközi szervezetekkel is vitatkoztunk eh, annak idején, és jól emlékszem, hogy Michel biztos itt a plénumon is azt mondta, hogy a fejlődési politikáról eh, el kell gondolkoznunk, ugyanis ott voltak nem várt fejlemények, és beszélnünk kell annak költségvetéséről is. Annak idején a Költségvetési Bizottságban foglalkoztam a mezőgazdasági pénzeszközökkel, élelmiszeripari pénzeszközökkel, és megállapítottuk, hogy 20 országnál többen is az európai forrásokba származó fejlesztési pénzeket még csak 30 százalékban sem használják fel a vidékfejlesztésre és az élelmiszerbiztonságra. Éppen ezért nem szabad csodálkoznunk, hogy nem érnek el ezeken a területeken megfelelő eredményeket tehát a fejlesztési politikában megfelelő e, helyi prioritásokat kell megfogalmaznunk a pénzek felhasználására. Ez egy ilyen kísérő gondolata lenne az Európai Unió több erőforrást és élelmiszert importál, mint Új-Zéland, Japán, Kanada, az Egyesült Államok. Tehát éppen ezért nagyon meg kell néznünk az ezzel kapcsolatos számokat, az importtal kapcsolatos számokat, és nem csak a vám tarifákról kell elgondolkoznunk, hanem a nem tarifális export akadályokat is. Aztán sok filozófiai különbség van az, áll, az iparosodott és a kis vidéki mezőgazdaságok között. Én úgy gondolom, hogy ilyesfajta ellentmondás nincsen, és ez, ez nem vezet a probléma megfelelő kezeléséhez. Hogyha további előlépést akarunk elérni, például az ellátás biztonság területén, vagy a klímavédelem területén, akkor tudományos és technológiai fejlesztésre van szükség, csak így érhetünk el eredményeket. A saját gyakorlati tapasztalatomból tudom. Én magam is 20 évig fejtem teheneket, hogy a kis eh, üzemek sokkal eh, éghajlatbarátabban eh, tudnak működni, mint a nagy üzemek. Nos, éppen ezért azt mondanám, hogy célokat kell meghatároznunk, és meg kell kérdezünk azt, hogy hogyan tudunk fenntarthatóságot biztosítani, hogyan tudjuk hogyan tudjuk eh, a mezőgazdaság, mezőgazdászokat támogatni azon a területen, ahol nem kapnak megfelelő árat a megtermelt közjavakért, és hogyan tudjuk gyakorlatilag eh, megfelelően az agrárpolitikai prioritásokat teljes mértékben kielégíteni. Azt gondolom, hogy nem kaptam még a következő kérdésre sem megfelelő választ a mai napon. Az elkövetkező tíz évben a piacok volatilitásával nagyon sok nehézségünk lesz. Ez probléma az Európai Unió számára, de különösen azok országok számára, ahol a jövedelemnek a 80%-a gyakorlatilag a családok által élelmiszerre és energiára fordítódik ami tendencia képen most megélhetünk, Eh, az nagyon sokszor a spekulációtól függ. Nem csak itt eh, az Európai Unióban kell erre megoldást találnunk, ez egy nemzetközi feladat, tehát itt egy stabilitást kell biztosítanunk, ami szükséges ahhoz, hogy megbízható és stabil élelmiszer ellátás legyen minden országban. Éppen ezért az élelmiszer ellátás biztonsága nem egy tegnap előtti kérdés, hanem a jövő kérdése. Itt Európában és az egész világon többet fogunk ezzel foglalkozni, mint az elmúlt években foglalkoztunk, és zárásképpen egyetlen egyet mondanék a pénzügyi tervezés időtartamával kapcsolatban, a rugalmasság kérdésével és azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk egy megfelelő struktúrális költségvetést kiépíteni. Itt még hiányzik az érdekfeszítő vita, én azt kérem mindenkitől, hogy ne rögzítse túl korán az álláspontját. Minél rosszabbak lesznek ugyanis a számok, annál rövidebb időtartamba fog megállapodni, és minél jobbak a számok, nyilván annál inkább hajlandók leszünk hosszú távon gondolkozni, és annál inkább lesz a bizottság részéről hajlandóság, hogy ezzel az őrült parlamenttel szóba álljon. Tehát, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor az időtartam kérdése, az összefügg eh, a rugalmasság kérdése, a mezőgazdasági bizottság tagjai nyilvánvalóan hosszabb időt akarnak, mint eh, más bizottságok tagjai. Eh, itt én, én ezt értem, hát nyilván tervezési biztonságra és hosszú távú horizontra van szükség, és nem akarunk minden öt évben új programokat keresztül verni Európán. Tehát én azt gondolom, hogy kicsikét folytonosságra van szükség, és a folytonosság fontos, folytonos változtatására. Rövid távú tervek nem jók. Éppen ezért viszont a költségvetésben rugalmasságra, mozgástére van szükség, tehát az a fontos, hogy ezeket a dolgokat eh, egymáshoz is hozzáigazítsuk a jövőben. És szó volt arról is, hogyha a jövőben maradék pénzeszközök, pénzforrások maradnak, akkor eh, illetőleg eh, ingadozások vannak a, a éves szinten, akkor talán lehetséges ezeket az erőforrásokat az egyik fejezetből a másikba áttenni, és így aztán megfelelően rugalmasan tudunk a prompt kihívásokra reagálni. Ez talán egy fontos elemet ebben a rendkívül átpolitizált kérdésben. Köszönöm szépen. Ja, de... Köszönöm szépen amit legutóbb mondtál, azt alá kell húznunk, ez nyilvánvalóan igaz az agrárpolitikán kívüli minden más politikai területre is. Ulrike Rodószél a szó. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy ilyen hosszan foglalkozzunk itt a bizottságban ezzel a kérdéssel. Még nem teljesen felhőtlen az ég. A és látjuk itt az ellentéteket az agráriummal kapcsolatos álláspontok között, a frakciók között. Én, én az élelmiszer biztonságra és a kitűnő minőségű élelmiszerekre koncentrálnék. Ezt a kettőt biztosítani kell, de megfizethetőnek kell lennie az élelmiszereknek a közvetlen kifizetések fontos szerepet játszanak az agráriumban, éppen ezért arra kell koncentrálnunk ebben a politikában, hogy úgy alakítsuk ki ezeket a kifizetéseket, hogy ez ne csak a mezőgazdászok elképzeléseivel találkozzon, hanem arról is gondolkoznunk kell, hogy a teljes társadalom meggyőződéssel támogassa ezt a e, politikát. Önök is mindannyian ismerik azt a dokumentumot, és amely a második opcióként e, szerepel a bizottsági dokumentumokban. Hogyha erre gondolok, akkor akkor azt gondolom, hogy jó úton járunk. Tehát szeretnénk élelmiszerbiztonságot, de szeretnénk olyan gazdálkodókat is, akik megfelelően alkalmazzák a rendelkezésükre álló erőforrásokat, és megfelelő jövedelemmel rendelkeznek. Bérman kollégánkra hivatkoznék, amikor azt mondom, hogy nem mindenki rosszul kereső a mezőgazdálkodók közül. Van egy számítás, ami azt mondja, hogy egy mezőgazdasági munkahelyre körülbelül 1500 eurós jövedelem jut, ugyanakkor a munkaidő nem mindig 8 óra, hanem adott esetben 10 vagy 12 óra. Én azt kérdezném önöktől, ki akar 10 vagy 12 órát dolgozni 1500 euróért? Tehát az a kép, amit itt alkotunk a mezőgazdálkodókról, az azt gondolom, hogy régóta nem igaz már. Nyilván van egészséges talajt, egészséges levegőt, egészséges vizeket szeretnénk, és azt szeretnénk, hogy mindez hosszú távon megmaradjon. Azt is szeretnénk, hogy a hátrányban szenvedő területek is megfelelő támogatást kapjanak. Szeretnénk tehát a közjavaknak a megfelelő ápolását. Egy olyan vidéki életteret szeretnénk, amelynek esélyei vannak, ahol a gazdálkodók fejlődhetnek tovább, és ez sok pénzbe kerül. Tehát nyilvánvalóan megfelelő forrásokkal kell felvértezni a költségvetéseket, tehát szóba sem jöhet szerintem a források csökkentése. Legalább a jelenlegi forrás szintet meg kell tartani. Kérek ezért mindenkit, hogy vehemensen képviselje eh, a kormányfőkkel és a miniszter tanácssal szembeni vitában azt az álláspontot, hogy nem lehetséges az, hogy Európában egyre több feladatot kell ellátnunk, ugyanannyi, ugyanannyi erőforrás, pénzügyi eszköz mellett. Elnök, köszönöm szépen. Most, most pedig Wojciechowski kollégánké a szó. Dziękuję bardzo, pani... Dziękuję, pani Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, Belmen úr kiválóan vázolta a mezőgazdaság jövőjét, de ez nem ennyire sötét kép. Megvan a lehetőségünk arra, hogy elérjük az eredményeinket, hogyha megfelelő mezőgazdasági politikát alakultunk ki, hiszen enélkül és megfelelő környezetvédelem nélkül semmi esélyünk sincs. Európa nem feltétlenül az a hely, ahonnan élelmiszert szállítanak mindenhová a világban, például Afrikába is, ahogy erről már beszéltünk a mezőgazdasági bizottságban. Az indiai vállalkozások nagymértékű beruházásokat tesznek a mezőgazdaság területén. Ez azt jelenti, hogy nem szabad hátradőlnünk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az élelmiszer termelésben mindig élen járunk majd. Lehetséges, de ez bizonytalan. Ezen kívül a zöld párt soraiból, illetve a GUE soraiból is hallottam olyan megjegyzéseket, hogy a képviselők aggódnak, aggódnak amiatt, hogy nem szabad a fejlődő országokkal szemben dömpinget alkalmazni. Azt mondhatjuk, hogy ez pontosan, a helyzet pontosan fordított. Például a Kínából importált fagyasztott eperre gondolok, illetve ott van a marha hús és a szárnyas hús problémája, amelyet Brazíl, Brazíliából importáltunk. Nagyon gyakran a mi gazdálkodóink érdekei sérülnek, a harmadik országok beli verseny miatt. Ezen kívül ott van még egy nagyon nehéz kérdés, amelyen szembe kell néznünk. Az egyenlő támogatás mértékére gondolok. Aggaszt engem bizonyos mértékig az, hogy hogyan folytatunk vitát erről a kérdésről, hiszen a hektáronkénti közvetlen támogatás területén nagyon nagy eltéréseket látunk. Vannak olyan országok, ahol ez az 500 eurót is eléri, máshol a 100 eurót sem. A támogatási rendszerben ez érthető volt, azonban a hektáronkénti kifizetés tekintetében ezt nehéz igazolni. Számomra elfogadhatatlan az, hogy érveket, okokat, kifogásokat keresünk, és különböző dolgokat egyné, egyenlőnek tekintünk. Ez nem így van, és ezért ezt nem is tehetjük meg. Elfogadhatatlannak tartom ezt az eljárást. A jómódúaknak több marad, és jobban élnek majd, a jövőben, a szegényebbek pedig rosszabbul, de akkor ne beszéljünk egyenlőségről. Nem, azt gondolom, hogy erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy megoldásokat találjunk, anélkül, hogy a régi tagállamok gazdálkodóit ez érintenének, egyelő versenyhelyzetet kell biztosítani az európai piacon mindenki számára. Hiszen, hogyha az ilyen különbségeket föntartjuk, akkor ez nagyon súlyos problémához vezet majd. És végül még egy-két megjegyzés. Amikor a Lisszaboni szerződésről vitáztunk, akkor mindenki Európa mellett tört láncsát. Amikor a költségvetésről beszélünk, akkor ez az európai szellemiség sehol sem látható, a GDP 1%-át el nem érő költségvetésről beszélünk. Nézzük, hogyan felel ez meg a nagy európai gondolatoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szidónia, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Egy általános megjegyzésem lenne, és még egy megjegyzés az Európai Bizottságra vonatkozóan. Nagyon sok kérdést már fölvetettek előttem. Politikusok, politikusként az a felelősségünk, hogy az élelmiszer, élelmiszerbiztonságot megvalósítsuk. Ez egy nagyon komoly felelősség. Kollégám azt mondta, hogy az étel egészség. Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy étel nélkül elpusztul az ember. Szükségünk van tehát élelmiszerekre, megfelelő ö, élelmiszerellátásra, azonban ezt nem vehetjük készpénzként. Az élelmiszerbiztonság, a minőség és a mennyiség tekintetében rendkívül fontos, ezt kell biztosítanunk, ez a feladatunk. Azt szeretném, hogyha jelentés készülne erről a témáról, a mezőgazdasági politika és a kohéziós politika közötti kapcsolatot vázolja ez. A gazdálkodók nem légüres térben dolgoznak, vidéki területeken élnek, és tudjuk azt, hogy ezek a vidéki területek olyan területek, amelyen nem csak gazdálkodók élnek, hanem más szakmához tartozók is. Azonban a gazdálkodók életminősége nagy mértékben függ a vidéki területek minőségétől. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon fontos az infrastruktúra a vidéki területeken, annak érdekében, hogy a mezőgazdaság versenyképes legyen, illetve megfelelő életminőséget biztosíthasson az oktatáshoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzá kell férniük a gazdálkodóknak is, és mindez kapcsolódik a kohéziós politikához. A két aspektust közösen kell tárgyalnunk. Aztán még van egy kérdés, amelyet tisztáznia kellene a bizottságnak. Elfogadtuk az úgynevezett uh, Európai Gazdasági Élénkítési Tervet, A jelenlegi helyzetben vannak felhasználatlan források a mezőgazdaság területén. 2009-ben a gazdasági élénkéntési tervre ö, nagy forrásokat allokáltunk. Ennek egy része az infrastruktúra javítását tűzte ki célul vidéki területeken, különösen ami az internethez való hozzáférést illeti. Azt hiszem, hogy ezt meg kellene vizsgálnunk, meg kell néznünk, hogy ez jól működött-e, avagy sem, jó ötlet volt-e, avagy sem, és meg kell-e ismételnünk a jövőben, avagy sem. Azt hiszem, hogy a bizottság megadhatja számunkra ezt az információt, és ez nagyon hasznos lenne, beépítetnénk a jelentésünkbe is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Hozé Manuel kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is egy megállapítással szeretnék kezdeni. A 2020-as stratégia itt van, megérkezett, és a középpontba helyezi a mezőgazdaságot. Nyilvánvalóan tehát a 2020-as EU stratégiához kell hozzáigazítanunk a közös agrárpolitikát. A 2020-as stratégia alapvető elemként a legfontosabb elemként kell, hogy figyelembe vegye a kapot, hiszen egy közös siker politikává kell ezt tennie. Aztán engedjenek meg még egy másik megállapítást is. Fontos számomra, hogy megnézzük a módszertant, ahogy beszélünk a költségvetési pénzekről. Lehet, hogy a múltbelinél alacsonyabb költségvetésünk lesz itt van a 2020-as stratégia, a kohéziós politika, a közös agrárpolitika. A közös agrárpolitikának és a kohéziós politikának azonban már nagy hagyománya van, meg megfelelő tapasztalataink vannak, és sokkal inkább fejlődőképes, mint más politikát. Azonban azt kell, hogy mondjam, hogy már a múltban is sikeresek voltak ezek. Vannak már megfelelő számítások, amelyekből ki kell indulnunk. A múltban tehát megfelelő tapasztalatot szereztünk, úgyhogy az új politikákban is a régi számokra, tapasztalatokra kell támaszkodnunk. Nyilvánvalóan be kell helyezni ezt, be kell ágyazni ezt egy több éves pénzügyi tervbe, de fontos a múltal való kontinuitás, folytonosság. Csak itt tudjuk elkerülne, hogy problémák eh, legyenek eh, a kezdetben, és, ne, és késedelmet eh, szenvedjenek a kifizetések. Tehát fontos a stabilitása véleményem szerint. Ami pedig a finanszírozást illeti, ott nem csak a klímaváltozásra kell gondolnunk, erről már volt itt szó, hanem annak a hatásaira is. Tehát el kell gondolkodnunk azon, hogy honnan fogjuk tudni a megfelelő fedezetet biztosítani a természeti katasztrófák megelőzésére, a prevencióra. A prevenció ugyanis fontos. Ezzel együtt ugyanakkor vannak olyan katasztrófák is, amelyek olyan károkat okoznak, amelyek akár a mezőgazdászok mezőgazdasági üzemek csődjéhez is vezethetnek. Hogyan tudjuk tehát az ilyen természeti katasztrófákat a közös agrárpolitikán belül megelőzni? A szolidaritási alap ugyanis egyáltalán nem ad fedezetet a mezőgazdászok számára. Köszönöm. Elnök, most Gönt Kingája szó. Köszönöm szépen. Egy-két megjegyzésem lenne. A 2020-as stratégiának minden, mindhárom aspektusáról szóltunk, de azt hiszem, hogy a zöld és az intelligens növekedésről sokat szóltunk, azonban az inkluzív növekedésről nem. Ami a kapott illeti, az inkluzív növekedés, a befogadó jellegű növekedés a legfontosabb aspektus. A válság során, illetve a válságot követően, és remélhetőleg egy pár éven belül túl leszünk a válságon, a foglalkoztatás lesz a legfontosabb kérdés Európában. Hogyha nem tudjuk megtartani az embereket a vidéki területeken, hogyha nem tudjuk a foglalkoztatottságot megőrizni a mezőgazdaság területén, akkor egy további kockázattal kell majd számolnunk a jövőben. Ezért ez a befogadó jelleg, az inkluzív jellege a mezőgazdasági politikának rendkívül fontos. Beszéltünk a területi kohézióról, a szociális kohézióról korábban, és úgy vélem, hogy a kap nagy mértékben kapcsolódik a területi kohézióhoz. Megemlítettük azt is, hogy a kap nemzeti szintre emelése, államosítása erről is szóltunk, ez véleményem szerint a kohéziót aláásná. Ebben a, ebben a tekintetben rendkívül fontos számunkra az, hogy a források szintjét megőrizzük. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű a forrásokról szóló vita a kap kapcsán. Még két aspektus szeretnék megemlíteni. Az egyik, amelyet már hallottunk a mai napon, a tagállamok közötti egyenlő elosztás, A régi és az új tagállamok között nagy különbségek mutatkoznak a versenyképesség területén, illetve a mezőgazdaság modernizálása tekintetében is, illetve a versenyképesség tekintetében is. Még egy nagyon fontos aspektus, a folytonosság, a hosszabb távra való kitekintés, hiszen nem lehet öt évenként szakpolitikai irányt változtatni. Tehát, amikor a politikák időtartamáról beszélünk, akkor véleményem szerint a kapnak ezt az aspektusát is figyelembe kell vennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Albert Desz kap újra szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnos nem tudtam egész idő alatt Eh, itt lenni, mert még a biztossal kellett kint beszélnem. Jelentéstevőként eh, a 2000 13-as, 14 es időszakra vonatkozó jelentés előadójaként eh, sok érdekes megszólalást hallottam itt, azonban szeretnék néhány pontra különös figyelmet fordítani tanítani, és arra figyelmüket felhívni. Itt van a tagállamokban való kifizetések közötti különbségek. Mindig a 2008-as, 2009-es számokról beszélünk, Azonban arról kellene vitatkoznunk, hogy 2013-ban milyen lesz a szint, főleg az új tagállamokban, ugyanis, sok, ugyanis kevés kivétellel eltekintve ezek a tagállamok is elérik lassan az európai áll, átlagot. Nagyon érdekes információk vannak a ma kiosztott anyagban, hogyha megnézzük az első pillért, akkor jelenleg nagyok a különbségek, különösen a e, különösen Dánia esetében. Ha azonban a hetedik oldalra megyünk, és megnézzük az első pillért, hogy az összeszámolva mennyi, akkor a különbségek sokkal kisebbek, és természetesen a mezőgazdasági kifizetéseknél mind a kettő pillért figyelembe kell venni. Tehát meg kell nézni, hogy a két pillérben mennyi kifizetés megy a gazdálkodókra. A jelentésemben azt próbálom meg megmutatni, hogyan lehet a különbségeket leépíteni, ami pedig engem meglepett. Az az, amit agrárminiszterekkel is megbeszéltem, Eh, és amit kollégákkal is beszéltünk már, hogy masszív különbségek vannak a tagállamokon belül is adott esetben. Ezzel a problémával eddig egyáltalán nem foglalkoztunk. Azt mondták nekem, hogy akár 50-től 500 euróig is terjedhetnek eh, az egy hektára eső összegek. Ez azt jelenti tehát, hogy ezzel a problémával is eh, foglalkozni kell, nem csak a tagállamok között, hanem a tagállamokon belül is egyenlőséget kell biztosítani. A tagállamokon belüli külön, különbségeknek nem szabad nagyobbaknak lenniük, mint a tagállamok közöttieknek a jövőben. Nem tudtam eddig, hogy ilyen nagyok a tagállamokon belüli különbségek Németországban, viszonylag eh, kicsik ezek az egyes tartományok közök. Én abból indultam ki, hogy máshol is ez a helyzet, azonban ez nem így van. Még egy megjegyzésem lenne eh, azzal kapcsolatban, hogy miért eh, kérhetjük eh, az adófizetőktől, hogy fordítsanak pénzt eh, az agráriumra. Sajnos nincsenek itt a dokumentumai, nem fog tudni számokat mondani, de alkalomattán már szóltam arról, hogy például Bajorországban, most ott nagyon sok a gazdálkodó, a Bajor Szabadállamban, ott készült egy tanulmány, a Millendorfer tanulmány a 90-es évek elején, és ott német márkában fejezték ki még az összegeket, azonban én most euróban fogom mondani, 7 milliárd eurós volumene volt a Bajor mezőgazdaságnak. Az osztrákok számolták ki, aztán azt, hogy milyen kulturális ö, ö, hozzájárulása van a bajor mezőgazdaságnak. Hát itt a, kult, a kultivált területeket ápolják, ö, munkahelyeket biztosítanak, ö, meg, ö, aztán biztosítják az ellátást. Nyilvánvalóan ezek olyan szempontok, amelyeket figyelembe kell venni az agrár kifizetésekben is 7 milliárdos hozzájárulása volt gyakorlatilag a bajor mezőgazdaságnak a közös jövedelmekhez. Ebből azonban csak 0,5 milliárd e, térült meg a, gazd, a gazdálkodóknak európai támogatásokból és bajor támogatásokból. Tehát azt kell látnunk, hogy az európai mezőgazdaság nem egy negatív tényező, hanem egy pozitív tényező. És az az állam, amely sokat fordít a mezőgazdasággal, azt támogatni kell az adópénzekből. Éppen ezért a jelentésemben azt mondtam, hogy a mezőgazdaságon belül a kifizetéseket igazságosan kell elosztani, és nem szabad engednünk azt, hogy eh, a önkormányzati eh, képviselők eh, máshogy járjanak el, mint itt mi Európában járunk el az, a nyilvánossággal szemben, tehát meg tudjuk indokolni, miért van szükség a mezőgazdasági kifizetésekre. Egyértelműen bebizonyosodott, hogyha az európai kifizet kifizetések és a tagállami társfinanszírozás nem létezne, akkor nyilvánvalóan a fogyasztóknak sokkal magasabb élelmiszerárakat kellene megfizetniük, mint eddig. Tehát nem 13,5 millió gazdálkodó érdekében költjük el ezeket a pénzeket, hanem minden fogyasztó érdekében. Ezt a szempontot is látni kell, és éppen ezért morgolódom, hogyha azt mondják, akik akik azt mondják, hogy más, más csoportokra kell fordítani a pénzt. Vannak olyan csoportok, akik számarányban, vagy, vagy hát részarányban sokkal több támogatást kapnak. Nézzük meg, hogy hány munkanélküli van Németországban. A munkanélküliség sokkal többe kerül Németországban nekünk, mint az agrárpolitika az első pillérben. Éppen ezért azt kell, hogy mondjam, hogy jó okunk van arra, és szeretnék itt hivatkozni arra is, amit Reimer Bőge mondott, jókunk van arra, hogy ne fogadjuk el azt a kifog, kifogást, hogy az európai agrárpolitika károsítja a fejlődő országoknak eh, az agráriumát. A 90-es évek elején egyházi szervezetek is beszéltem a helyzetről. Gyakorlatilag most már nincsenek exporttámogatások, éppen ezért fontos, hogy azt mondjuk, hogy csak maga az Európai Unió az afrikai országokból az afrikaiak termelésének 80%-át importálja. A maradék 20% előtt is megnyílhat a piac. Tehát a fejlődő országok előtt megnyitottuk a saját piacunkat, és ott van például Dél-Amerika is, onnan is az ottani kivitelnek a 45%-át importáljuk, pedig azok nem is feltétlen fejlődő országok. Tehát úgy gondolom, hogy megnyitottuk a fejlődő országok és a harmadik világ előtt a, piaci, a piacunkat előző évben Eh, voltak országok, amelyek teljesen megnyitották a határukat, gyakorlatilag vámok nélkül behozható bárhonnan élelmiszer. Ezen a területen tehát senki sem írhat elő nekünk semmit. Még egy megjegyzés. Meg fogok próbálni egy olyan jelentést írni, ami a parlamentben nagy egyetértést fog találni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most a mi, tehát a Súre Bizottság jelentéstevője kap szót. azt gondolom, illetőleg remélem, hogy ő is azt reméli, hogy az a jelentés, amit ő ír, az is, nagy, az is jó fogadtatásban fog részesülni. Sí, gracias, presidenta. Esa es mi esperanza, poder tener... Köszönöm szépen. Valóban nagyon remélem, hogy ezt a többséget meg tudom szerezni, meg tudom tartani. Majdnem, hogy lehetetlenség összefoglalni a sok hasznos hozzászólást a hosszadalmas vita végén. A Surebb Bizottság tanulsága az, hogy 11 óra körül már kezdenek kiszállingózni az emberek a teremből, és ezért elég nehéz megőrizni a megfelelő jelenlétet, a kritikus tömeget ahhoz, hogy a képviselők jelenlétében tartson az ember összefoglalót. Azonban mégis nagyon fontosak voltak ezek a hozzászólások, hiszen a titkársággal karöltve megpróbálom ezt majd egy közös anyaggá önteni, amelyet aztán átadok a kollégáknak további elemzés céljából. Először is hadd kezdjem a mezőgazdasági bizottság elnökének hozzászólásával. 14 millió gazdálkodó van az Európai Unióban, akik az Európai Unió területének mintegy felén dolgoznak, egy átlagos 270 euróról beszélünk, ez az átlag, 270 euró, de vannak olyan tagállamok, ahol nem érik el ezt az átlagot. Hogyha egyenlőségről beszélünk, akkor végig kell gondolnunk azt, hogy mit kapnak az emberek. Közvetlen támogatás ban, hiszen 14 millió gazdálkodó tartja fönt a területünknek mintegy 50%-át. Természetesen beszéltünk a szabályok értelmezéséről, a minőségi szabályokról, Tehát az első következtetés, amit levonhatunk a jelenlegi vitából, az az, hogy a kollégák nagy többsége elég sötét képet fest a közösségi gazdálkodók számára, célunk pedig az, hogy ezen javítsunk. Gyakorlatilag mindenki ebből az irányvonalban szólt hozzá a vitához. Volt egy kolléga, aki meglepő megjegyzéssel élt, de azt hiszem, hogy nagyon jó ilyen vitákat folytatni, hiszen látjuk, hogy hol húzódnak a különbségek. Véleményem szerint a bizottság egyértelműen fogalmazott és reagált a kollégák kérdéseire. A legfontosabb megjegyzéseket, állításokat mindenképpen bele fogom venni a végső jelentésbe, amely a pénzügyi keretben a 2013 utáni időszakkal foglalkozik majd. Ez az, amit a belső piacon is alkalmaznunk kell, itt vesztesek vagyunk, lehet, hogy a kap nem kap kellő finanszírozást a jövőben. Sokan megemlítették a szupermarketeket, a bizottság utalt az élelmiszerbiztonságra. Az élelmiszerbiztonságot megfelelő finanszírozásra kell építeni, a mezőgazdasági politika megfelelő finanszírozásán. Nem szabad lemaradni, hiszen nézzük a kínai példát legalacsonyabb minőségű termékeket dobnak piacra. Nos, nem hiszem, hogy a Sure Bizottság tagjai, vagy egyáltalán az Európai Parlament képviselői szeretnének ilyen rossz minőségű élelmiszert tenni az asztalra. Tehát mindannyian egyetértünk abban, hogy az élelmiszerbiztonság, az élelmiszer ellátás rendkívül fontos téma, és finanszírozni kell. Nézzük a versenyképességet. A versenyképesség egyértelműen befolyásolja a piacot. Véleményem szerint a mezőgazdasági bizottság tagjai elmondhatják azt, hogy a mezőgazdasági termelés hogyan fejlődött az elmúlt évek során. Nem hiszem, hogy a kevés erőforrások tekintetében versenyképességet kellene megvalósítani, hiszen ezzel nem megfelelő eljárást választanánk, hogyha ezen a területen versenyhelyzetet alakítanánk ki. Nem szeretnénk különböző opciókat, nem szeretnénk azt, hogy több vagy kevesebb gazdálkodó legyen, többet vagy kevesebbet költsünk a kutatásra, és így tovább hiszen ez mindenképpen hatással lenne az ágazatra. A legfontosabb elemzési eszköz a következő pénzügyi időszakban a források alokálásának tekintetében nem más, mint az európai hozzáadott érték. A gazdaságok és a gazdálkodók európai hozzáadott értéke semmilyen kérdést nem hagy semmilyen árnyékot nem vet. Ezt kell tehát szem előtt tartani, és itt a közjavak tekintetében is azt kell mondanom, hogy a kap költségvetését a jelenlegi szinten kell tartani. Ami a 2020-as stratégiát illeti, meghallgattam azt, amit a kollégák elmondtak, illetve a bizottság válaszát is, és ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy egy erős és jól finanszírozott kap a legfontosabb eszköz ahhoz, hogy életképes, jó 2020-as stratégiát tudjunk megvalósítani a foglalkoztatottság területén, illetve a környezetvédelem, környezeti minőség tekintetében, hiszen ezek az aspektusok nagy mértékben kapcsolódnak az erős gazdálkodói közösséghez. A Súre Bizottság jelentéstevője egyértelműen fogalmazott és egyértelmű volt a bizottság válaszában is az, hogy nagyon jó lenne egyetlen egy kategóriát kialakítani a mezőgazdasági kiadásokra vonatkozóan, és ez pedig egy egyszerűbb struktúrát jelentene a külső és belső politikák tekintetében. Ezt nehéz lenne alkalmazni ebben a kontextusban, hiszen ez némileg ellentmondásban van a 2020-as stratégiával, illetve a természeti erőforrási kiadások kategóriájával is. Ez tehát kétségeket vet föl. A vidékfejlesztési alap illetve a kohéziós alap vonatkozásában is. Még egy dolgot szeretnék megjegyezni. A kohéziós politika megfelel a gazdasági prioritásoknak, ami a területi felhasználást illeti, ugye a kohéziós politika ehhez kapcsolódik, tehát lehet, hogy a mezőgazdasági politikához, a közös mezőgazdasági politikához kellene ezt kapcsolni. Ezt majd beleveszem a végső jelentésbe. Egyértelmű számomra az, hogy azok a kiadási területek, amelyek részletes programozást igényelnek, illetve hosszú távú programozást, azoknak hosszabb pénzügyi időszakokra van szükségük, ezért vannak olyanok, akik elégedetlenek az öt éves időszakkal. Bőge úr megjegyzésére szeretnék reagálni, a pénzügyi keret időtartamát kapcsolni kellene a költségvetéshez azokra az adott évekre vonatkozóan, hiszen öngyilkosság lenne túlságosan hosszú pénzügyi keretet meghatározni kicsi költségvetéssel. Ez túlságosan nagy nyomást gyakorolna a tagállamokra. Az emberek azt mondanák, legyen rövidebb a pénzügyi tervezési időszak, a pénzügyi finanszírozási időszak, és hogyha nincs megfelelő költségvetés, akkor le lehet fedni a következő időszakot. Még egy megjegyzésem lenne. A közösségi kiadások mintegy 80%-a a mezőgazdasági politika és kohéziós politika, és ez hosszabb pénzügyi tervezési időszakot követel, és erre oda kell figyelnünk, hiszen a kiadások 80%-a ezen a két területen történik. Azok, akik ezekben a bizottságokban dolgoznak, hosszabb pénzügyi időszakot szeretnének, 7-10 évre gondolnak és hogyha ez így van, akkor azt hiszem a jelentéstevőnek ezt valóban fontolóra kellene vennie. Rugalmasság. Ezt a kérdést őszintén meg kell tárgyalni. Nézzük, a pénzügyi keretben a rugalmasság igazából a mezőgazdaságból származik. Ezt teszi lehetővé a Költségvetési Bizottságnak, a parlamentnek, a bizottságnak és a tanácsnak azt, hogy bizonyos igényeket eh, lefedjen, amelyre 2006-ban eh, alokáltak forrásokat. Tehát ez a mezőgazdasági feleslegből, többletből jött. Ez pedig nem egy egészséges költségvetési programozási módszer, azonban tudnunk kell, hogy ez történt. Ez az egyik legellentmondásosabb eh, kérdés. Ezt találjuk majd a végső javaslatban. Meg kell néznünk, hogy hogy lehet rugalmasságot biztosítani a különböző kategóriákban, anélkül, hogy a kapot aláásnánk. Ezt próbáltuk megtenni az eddigi időszakban. Egyszerűsítés. Ez is egy olyan terület, amelyről szólt Reimer Bőge. Természetesen nem lehet különböző szabályozásokat életben tartani a mezőgazdaság különböző területein, ugyanúgy, ahogy ezt a kohéziós politika esetében sem tehetjük meg. Ezért várjuk az Európai Bizottság jelentését, illetve Szemet a biztostól a jelentést a vezetés irányítás és az egyszerűsítés területén. Ez egy alapvető javaslat, amelyet kapcsolni kell a többi átfogó kérdéshez is. A jelentéstevő nem tudja befejezni a munkadokumentumot addig, amíg a bizottság nem adja meg az erre vonatkozó lényeges közleményt. Nagyon sok hozzászólás megjegyzés ugyanabba az irányba mutatott, és nagyjából látom, hogy mi a többségi vélemény a mezőgazdaság bizottságban, illetve a Sure bizottságban, és természetesen a jelentéstevő együtt fog működni a titkársággal, mindezeket beveszi majd az anyagába, ugyanígy a koordinátorokkal is együttműködik majd. És megpróbálok minél gyorsabban. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt és részt vett a vitában, hogy ilyen fegyelmezetten betartotta az időkeretet, illetőleg köszönöm a hozzájárulást, a tartalmi hozzájárulást is. Hogyha most itt megkérdeznének engem, most rögtön az ülés után, hogy milyen eredményre vezetett ez a vita, nagyon egyszerűen össze tudnám foglalni, nem akarunk forradalmat, ami a közös agrárpolitikát illeti, de szeretnénk egy enyhébb reformot, ami a finanszírozást, tehát a közjavak termelésének finanszírozását illeti. Ez lenne tehát az egyik eh, megfogalmazásunk. Nyilvánvalóan eh, környezetvédelem, eh, talajvédelem, élelmiszerellátás, biztonsága, stb. ezek is fontosak. Tehát ez lenne a, nyilván a gazdálkodók feladata, és ezzel kapcsolatban áll a mi feladatunk is. Az a feladat, hogy erre megtaláljuk eh, a megfelelő támogatást, azt igazságosan osszuk el. Albert Desztől azt tanultam most éppen, hogy nem csak a tagállamok között vannak nagy szakadékok, hanem adott esetben szakadékok húzódnak meg a tagállamokon belül is, ami nyilvánvalóan az egyes gazdálkodók rendelkezésére álló forrásokat jelentik. Nyilvánvalóan ezt az egész rendszert nem lehet kevés forrásból, vagy kevesebb forrásból finanszírozni a jövőben, mint azt a múltban tettük. Ez lenne az én végkövetkeztetésem. Én ugyan nem vagyok gazdálkodó, de hogyha engem kérdeznek, akkor azt gondolom, hogy ebbe az irányba mutat a közös álláspont. Tudom, hogy ez talán nem felel meg minden egyes külön megszólaló kép, képviselő álláspontjának, de azért a többség álláspontját ez lefedi. Tehát még egyszer köszönöm szépen. Most akkor átérnék a harmadik napi rendi pontunkra. A bejelentéseim gyorsan megtenném, különösképpen azért, mert Tegnap a koordinátorok ülésén ezeket a bejelentéseket részben már megismerhették. A következő bizottsági ülésünk az első kérdés. Úgy döntöttünk, hogy meg, meghívjuk az illetékes biztosokat az ülésekre, de azt is mondtuk, hogy nem akarunk azok lenni, Eh, akik meghatározzák, hogy ki is az illetékes. Éppen ezért megkértük Barozó eh, elnök urat, hogy eh, küldje el az illetékes biztost, például most Csolos biztost küldte a mai ülésre, ami az agrárpolitikával foglalkozott. Február 1-én a kutatásfejlesztéssel, energiával fogunk foglalkozni, illetőleg a transeurópai hálózatokkal, a kutatásért felelős biztost kérték meg, illetve Öttinger biztost, aki az energiáért felelős, kérték meg, hogy látogasson el ide. Aztán a trans-európai hálózatokért felelős Kalász biztos is érdekelt ebben, de eddig csak a kutatásért felelő biztostól kaptunk végleges ígéretet, hogy jön. A következő ülést február 10-én tartjuk tehát, és ott a kohézióval és szolidaritás kérdésével fogunk foglalkozni. Hán biztos, biztosan ígérte, hogy ott lesz, és Andó biztos is bizonyosan eh, a körünkben lesz, hiszen ők a felelősök ezért a két témáért. Ami pedig a külpolitikát illeti, nos arra majd február 1-én vissza fogunk térni. P-Bucks biztos az illetékes ebben a kérdésben, de tőle meg nem érkezett végleges ígéret, hogy képes lesz eljönni. Salvador már mondott a munka programunkról néhány szót, ehhez nem lenne hozzáfűzni valóm. Korábban már elhangzott, hogy ha látjuk, hogy nem tudjuk tartani az ütemtervet, akkor megpróbáljuk, megpróbálunk majd egy pót időpontot is kitűzni, eh, és tartani egy pót ülést. Nos, eznek időpontja meg lenne, március 10-én csütörtökön lenne a Strasburgi ülés héten délelőtt eh, a szavazás eh, előtti időben a bizottságunknak az ülése, ez a pótülése. Wir haben gestern Tegnap a koordinátorok ülésén arról is döntöttünk, hogy reagálni szeretnénk reagálni szeretnénk a bizottsági elnökök konferenciájának kérésére, akik azt kérték, hogy minden bizottság nyilatkozzon és járuljon hozzá eh, ahhoz az állásfoglaláshoz, amit a politikai frakcióknak kell elfogadniuk. Tehát itt a bizottsági elnökök konferenciájának is ki kell fejteni az álláspontját. Mi úgy döntöttük, hogy ennek a kérésnek eleget teszünk, megpróbálunk a munka dokumentumból, ami Salvador készített, egy rövid összefoglalást készíteni, és a saját magatartásunkat, álláspontunkat, amit itt a Súlya Bizottságban egyeztettünk, a Európa 2020-as stratégiával és a versenyképességgel kapcsolatban meghatározni. Ezt aztán körbeküldjük a tagok között, és hogyha valakinek van valamilyen megjegyzése, van, amit bele kellene venni ebbe az összefoglalásba, akkor kérem azt tudassa velünk. Jövő hétig kellene elkészülni, még van egy kis idő. Mielőtt azonban valaki fejest ugran a munkába, azt kell, hogy mondjam, ez a bizottsági elnökök konferenciájához való hozzájárulásunk. Ide fogjuk elküldeni az anyagot, és ott ők fogják átadni az elnökök konferenciájának, aki majd aztán állásfoglalást fog megfogalmazni. Tehát nyilvánvalóan nem egy az egyben fog visszaköszönni a végleges szövegben az, amit javasolunk. Éppen ezért mindenki a saját frakciójában, eh, hogyha erre lehetőség nyílik, és fontosnak tartja azt, akkor utalnia kellene arra, hogy a megfogalmazásaink belekerüljenek az állásfoglalásba. Összességében bizottságként megkaptuk a Lordok házának megkeresését, akik vizsgálatot szeretnének eh, lefolytatni és valami fajta elképzelést szeretnének megfogalmazni arról, hogy a következő pénzügyi tervezési időszak költségvetése hogy fog kinézni. Számos kérdést tettek föl, akit a brit kollégák, akik itt tagok, egyénileg is megkaptak. Mi bizottságként is megkaptuk ezeket a kérdéseket. Nyilván a kollégák úgy fognak eljárni, ahogy el kell járniuk de mi itt, a, én, vagy én a bizottság elnökeként megpróbálok majd a bizottság nevében megfelelő válaszokat adni a Lordok házának. Ezzel egyidejűleg, erről szó volt tegnap már, fontosnak tartom, hogy a Lordok házának figyelmét felhívjuk arra, hogy abban vagyunk érdekeltek, hogy megtudjuk, hogy érdekeltek vagyunk abban, hogy megtudjuk az ő végkövetkeztetéseiket, amiket levonnak maguknak. Tehát érdekel minket eh, az a jelentés, amit majd ők maguk fognak készíteni, és ezt a jelentést adott esetben a saját munkánkban is felhasználhatjuk. A múltból ismerjük már, hogy a Lordok háza, hogyha ilyen vizsgálatot folytat, akkor az egy minőségi szempontból rendkívül értékes munka volt, és annak eredményeit föl lehetett használni a saját munkánkban. Das waren meine. Nos, ezek voltak a bejelentéseim. Van esetleg még valami, amit a kedves kollégák meg szeretnék említeni, nincs. Jó, akkor jó étvágyat mindenkinek az ebédhez. Ez egy tipikus eh, német, eh, tipikus német jó kívánság, hogy jó étvágyat kívánunk. Ja, so, so. manchmal sogar auch Prost Mahlzeit.